Äh, Hölgyeim és Uraim, üdvözlöm Önöket az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságában. Ma különleges eseményt rendezünk, egy meghallgatást, egy hearinget, ahogy ezt manapság mondják. A meghallgatás témája pedig a Riói óriás konferencia jövőre, Rio de Janeiroban, amelynek a neve Rio plus 20 lesz. Kiváló szakértők érkeztek hozzánk, különféle funkciókat képviselnek, és elmondják véleményüket, esetleg igényeiket, mi pedig itt az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságában nagyon ambiciózus klub vagyunk, amely a fenntartató fejlődés különféle témáihoz nyilatkozik, és az intézmények koncertjében motor szerepet vállal. Vállaltuk ezt a klímavédelemnél, vállaltuk ezt a biodiverzitás esetében. Ezen kívül a Rio plus 20 témáját is nagy elkötelezettséggel vállaljuk. A kiváló szakértőinket szeretném most üdvözölni. Két körben tartjuk meg a meghallgatást. Az első kör már itt ül kint, és a második kör majd később érkezik meg. Tehát üdvözlöm Achim Steinert. Ő az ENSZ környezetvédelmi programjának végrehajtó igazgatója. Üdvözöljük a Parlament Környezetvédelmi Bizottságában. Karl Falkenberg, az Európai Bizottság környezetvédelmi főigazgatósának igazgatója Karl, Isten hozott, tegnap együtt nyitottuk meg a Sárlemányban a zöld hetet, és utána neki vissza is kell menni. Üdvözlöm a pódiumon Peter Wooders, aki a fenntartható fejlődésért felelős nemzetközi intézet vezető közgazdásza. Ezen kívül üdvözlöm baloldalamon Marta Sucsén Rohaszt, aki a CARE International eh, osztályvezetője. A második körben pedig üdvözlöm Brice Lalondot, ő az ENSZ Rio 2012-es konferenciájának végrehajtó koordinátora. Látom körünkben Derek Oszpont, ő a majd, és üdvözlöm Fülöp Sándort a magyar parlamentből. Ennyi. Ennyien vannak itt és ezen kívül Neiva Tavares úr később érkezik meg. Igazából nem akarok most sokat mondani, előszóként annyit mondanék, hogy már az első Stockholmi környezetvédelmi konferencián jelen voltam, ez 40 éve volt. Akkor a világon 3,8 milliárd ember élt. Hallottam a rádióban, hogy az idén októberben 7 milliárd ember lesz a világon, valahol megszületik a 7 milliárdodik ember. Kíváncsiak, az ENSZ főtitkára átad-e neki majd valamilyen ajándékot. Nálunk az a helyzet, hogy a szövetségi elnök az ötödik gyermektől ajándékot nyújt át a családnak. De hát sokkal többen vagyunk, többen lettünk, és felmerül a kérdés, hogy hogyan tovább. Mi legyen az emberiséggel, mi legyen a Föld nevű bolygóval. Erről szeretnék ma beszélni, mindenkit üdvözlök, és rögtön áttérek. Achim Steiner előadására átadom neki a szót, 5-10 percre korlátozza beszédét, megkérném, és utána még vitázunk. Tehát most átadom a szót. Eh, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Köszönöm a lehetőséget, hogy kollégámmal, Brice Lalondal együtt szólhatunk ma önökhöz az ENSZ képviseletében. A világ nem csak a Rio plusz 20, hanem a Stockholm plusz 40 névvel is jellemezhető. A nemzetközi közösség megpróbál platformot találni, megpróbál paradigmákat találni, amelyeken, illetve amelyeken belül megpróbálja kezelni a világ helyzetét, a fogyasztást, megpróbáljuk a környezetvédelmi kihívásokat kezelni, amely természetesen kihat az élelmiszerbiztonságra, vízbiztonságra, az energiabiztonságra. Ha arra gondolunk, hogy például a világ egy részén jelentkező természeti katasztrófa hogyan hat ki például az élelmiszerek árára a világ másik felén, akkor tudjuk, hogy mit jelent ez a globális összefüggés. Tehát az élelmiszerbiztonság, a klímaváltozás, nem csak arról szól, hogy a környezetvédelmi dimenziót próbáljuk kezelni, hanem azt is jelenti, hogy megvizsgáljuk, hogyan lehetséges a fejlődés a jövőben, és nem csak a fenntartatóság szempontjából, hanem a kiegyensúlyozottság szempontjából. A fenntarthatóság és a kiegyensúlyozottság szerintem a nemzetközi kapcsolatok alapja. Úgy vélem, hogyha megnézzük a világ helyzetét, ha megnézzük a dohai fordulót, ha megnézzük a fenntartató fejlődés helyzetét, amelyel kapcsolatban New Yorkban nem született megállapodás. Hiszen politikailag sem született megállapodás megszállt területek tekintetében. Látjuk, hogy a multilateralizmus folyamata néha nagyon frusztráló. Ez pedig azt mutatja, hogy a multilateralizmus lehet platform, azonban megfelelő geopolitikai tartalommal kell ellátni. Um, <clears throat> Itt Brüsszelben zöld hét zajlik, és a nemzetközi forrásokkal foglalkozó panel azzal foglalkozik, hogy a forrásokkal hogyan foglalkozunk majd az elkövetkezendő 40 évben. Ez vonatkozik az energiára, a biomasszára, az építő anyagokra, és ez azt jelenti, hogy a jelenlegi felhasználás 2050-ig meg fog háromszorozódni. Ez pedig olyan forgatókönyv, amelyre azt mondhatjuk, hogy nagyon nagy kockázatot jelent a jelenlegi gazdaságnak. A Rio Plus 20 konferencia igazából 1992-re nyúlunk vissza, amikor úgy tűnt, hogy új konszenzus született a világban. Azonban ez nem így lett. Jövő júniusban, júniusban Rio de Janeiroban találkoznak majd ismét az érintettek 40 évvel Stockholm után, és nem csak a fenntartható fejlődésről lesz szó, hiszen egy víziót is szeretnék látni, egy új paradigmát, egy szerződést, amely a világ népei között köttetik. Úgy gondolom, hogy akik Rióra tekintenek, úgy gondolják, hogy Stockholm megismétlődik, nem feltétlenül. Hiszen ugyanolyan releváns a fenntartató fejlődés most, mint akkor. Azonban ezen kívül szeretnénk elmondani, megvizsgálni azt is, hogy hogyan lehetne felgyorsítani a modell, illetve paradigma képzést. Ezen kívül áttekintést nyújtunk arról, hogy mi történt, mi nem történt meg. A multilateralizmus egyik veszélye az, hogy újjal mutogatnak egymásra a részvevők. Az ipari országok rámutatnak a fejlődőkre, hogy nem tettek eleget, a fejlődő országok meg az ipari országokra mutogatnak. Nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk a konkrét mutatókat is. A célunk nem az, hogy mutogassunk, hanem hogy megértsük, hogy mit tanulhatunk a múlt hibáiból. A riói cél többek között az, hogy a Rio 92 úgy vizsgáljuk meg, hogy mit történt, mi nem történt politikailag, intellektuálisan, és szeretnénk tágabb teret adni az eszmecserének. Harmadsorban pedig vannak ö, olyan témák, amelyek még nincsenek meg. Tehát ez furcsa, hiszen úgy tűnik, hogy az összes téma már itt van az asztalon, azonban nem tudhatjuk, hogy milyen téma lesz nem sokára geopolitikai realitás. Pillanatnyilag nagyon nehéz helyzetben vagyunk a klímaváltozás miatt. Ha visszakondolunk az elmúlt húsz évre, akkor hihetetlen eredményeket is értünk el, hiszen akkor még úgy nevezhették a klímatudományokat, hogy spekulatív tudomány, ma meg nem az. De most a klímáról áttérnék az energiára, a mobilitásra, a légkör, a bioszféra változásaira. Gondoljunk bele a mezőgazdaság jövőjébe. Az Európai Parlament eh, pedig nagy szerepet játszik eh, ebben a dologban, és eh, nagy megtiszteltetés az ENSZ képviseletében most itt szólni önökhöz az Európai Parlamenthez. El kell eh, gondolkozunk azon, hogy mi lehet az eredmény annak, ha nem készítjük elő megfelelően a csúcs találkozót. A világ nyalogatja sebeit, megpróbálja a gazdasági és pénzügyi válság hatásait valamennyire kiegyenlíteni, azonban még nem alakultak ki a geopolitikailag összefüggő új menetrend elemei. Azt is látjuk, hogy eh, eltérő érdekek vannak. Ezt Kopenhágában is láttuk. Tehát léteznek a fejlett országok, léteznek a fejlődő országok, a feltörekvő országok, és az érdekek pedig különbözőek. Nincsen e, a közeljövőben közös érdek, például a klímaváltozás tekintetében sem. Egyidejűleg megvan a közvélemény, megvannak a gazdasági szereplők, a vállalkozók, a magánszféra, de a civil társadalom, amely mind azt várja, hogy összehangoljuk az érdekeinket. Egyrészt nagyon bonyolult politikai konstelláció van, másrészt pedig elvárások, hogy hogyan tudunk választ adni arra a kérdésre, hogy hogy tudjuk kézben tartodni? a fejlődésünket 7 milliárd lakossal. És nem sokára 9 milliárdan leszünk. 2035-re becsülik ezt. A jövő évi konferencia központjában pedig az áll, hogy hogyan tudjuk a szegénységet a fejlődéssel leküzdeni. Két olyan téma létezik, amely nem nyúlik vissza a fenntartható fejlődés alapjaira, hanem megpróbál arra koncentrálni, hogy miért nem vagyunk gyorsabbak, és milyen tanulságokat vonhatunk le. Bizonyos tekintetben Európa nagyon szerencsés helyzetben van, hiszen nagyon haladó környezetvédelmi politikát folytat. Európa megtanulta a leckéjét, és látjuk a dinamikát itt Brüsszelben, a nemzetállamok, a parlament, a bizottság, a tanács között, hiszen ezek a témák mindenhol szerepet játszanak, mindenhol felmerülnek. Ez mindenképpen hangsúlyozandó, hiszen Európában létre lehetett ezt hozni. Azt kell megvizsgálnunk, hogy globális méretekben hogyan lehet ezt megvalósítani. Másodszorban azt hiszem, hogy már nagyon sokat eh, vitáztak a klímapolitikáról, a biodiverzitásról, a Natura 2000-ről, a közös agrárpolitikáról. Ezen témák során mind-mind megvizsgálják, hogy milyen evolúcióval rendelkezzen a fejlődés. Az ENSZ megírta jelentését a zöld gazdaságba történő átmenetről. Ez egy vízió és nem egy alternatív univerzum, nem egy másik gazdaságról van szó. Ez egy stratégia. És arra koncentrálunk, hogy a mai gazdaságot hogyan lehet zöldebbé tenni, amely kevésbé szénkibocsátó, nyersanyag barát, kevésbé környezetszennyező. Meg kell találnunk azokat a gazdasági pontokat, ahol az egyes államok is összehangolják érdekeiket és arra koncentrálnak, hogy a természeti kincseikkel, a forrásaikkal hogyan bánjanak takarékosabb módon. A zöld gazdaság erről szól. Önök is tudják, hogy a gazdaság zöldebbé válik, hiszen az önök országaiban ez látható. Az iparosodott világban ez megvan, és a feltörekvő országokban is. Tehát Kína, Brazília, Dél-Afrika, India, igenis hajlandó erre elmozdulni. Nézzék meg a politikát, nézzék meg például a kínai öt éves tervet, vagy a brazil energiatervet, alapvető elmozdulás van. Az ENSZ szempontjából azért aggódunk, hogy hogyan tudjuk garantálni a fejlődő társadalmaknak azt, hogy ne álljanak meg két-három évtizedre a globális gazdaságban. A nemzetközi támogatási infrastruktúra áll majd a Riói konferencia középpontjában. Végezetül pedig eh, elmondanám, hogy eh, a másik témánk nem véletlen. A tárgyalási folyamatunk elég sok kritikát arat a multilaterális porondon. Itt Brüsszelben sem könnyű, de globális szinten nagyon bonyolult érdekeket egyeztetni. Rióban pedig szeretnénk a fenntartató fejlődés paradigmáját kidolgozni. És egy elem itt visszatartott minket. Megpróbáljuk bemutatni a gazdasági, a szociális és környezetvédelmi paradigmát megreformálni, hiszen ezen a három pilléren áll a jövőnk. Rióban pedig a három pilléres koncepcióról át lehetne térni egy olyan összevont koncepcióba, amely mind a három szempontot egyformán figyelembe veszi. A környezetvédelmi változásoknak kell, hogy legyen gazdaság és szociális tükröződése is. Gondoljunk például olyan témákra, mint a környezetvédelem, a közegészségügy. A WHO, WHO abból indul ki, hogy a halva született gyermekek nagy része környezeti okok miatt nem jön a világra. Milyen fejlődési modellünk legyen, amely lehetővé teszi a gazdaság növekedését? Hiszen 9 milliárd emberrel növekedni kell, de nem tudunk úgy növekedni, hogy a múlt modelljeit használjuk erősítenünk kell az intézményes kereteket, az ENSZ platformjait, azonban ne felejtsük el a úgynevezett környezetvédelmi kormányzást. A környezetvédelem csak is globális konszenzuson alapulhat. Olyan kormányzási struktúrát kell most túlhaladnunk, amely 40 éves. Ezt pedig nem lehet helyi szinten megoldani azt kell elérnünk, hogy megfelelő formában kerüljenek elfogadásra a javaslatok, a reformjavaslatok. Az ENSZ mandátumát kell erősíteni, hogy hasonlóan működjön, mint a WHO az egészségügy területén. Az ENSZ-nek át kell vállalni a környezetvédelmi összehangolását. Köszönöm. Achim uh, Steiner, thank you. Köszönöm szépen Achim Steinernek. Köszönöm szépen ezt az ismertetést és ezt az egyértelmű üzenetet is, amelyet megfogalmazott a Rio eh, Plus 20 kilátásaival kapcsolatban. Az igazság az, hogy jeleznem kellett volna, hogy a meghallgatásunk első része a zöld gazdaságra, a második pedig a fenntartható fejlődés irányítására vonatkozik, ez majd a délelőtt második részében kerül megvitatásra, de már ugye említést tett az intézményekről, mi a környezetvédelemért és az egészségügyért vagyunk illetékesek itt, ugye az egészségügyi világszervezetről is említést tett, és hallhattuk, hogy később majd születik egyfajta környezetvédelmi világszervezet, amely jobban áramvonalasítja majd a döntéshozatalt. Köszönöm szépen tehát. A fenntartható fejlődés, anélkül, hogy újjal mutogatnánk bárkire is, déltől, délről északra, északról délre, és szeretném most körünkben köszönteni Antonio Vicilantét, aki az ENSZ képviselője itt Brüsszelben a parlament számos szakbizottsága együttműködik önökkel, és mielőtt megadnám a szót Karl Falkenbergnek, az Európai Bizottság részéről a főigazgatóság, a környezetvédelmi főigazgatóság képviselőjét, most a 27 tagállam képviselőjét köszönteném a tanács részéről. Igen, nos, Karl Falkenberg a következő. Hozzászólunk nagy kihívásokkal, elvárásokkal, elvárásokat támaszt ugye Európa. Kérem szépen, hogy tájékoztasson akkor bennünket. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást, és köszönöm Áhimnak, hogy felvázolta ilyen átfogó módon ezt az egész kérdéskört. Ez számos tekintetben teljesen egybecseng azzal, amit Európa gondol mindenről, hiszen globális kihívásokkal nézünk szembe, ezekről Achim is beszélt. Arra számítunk, hogy 2050-ben 9 milliárdan élnek majd a bolygón, és ez a demográfiai növekedés tudjuk, hogy főleg a világ fejlődő országaiban zajlik. Ez pedig azt jelenti, hogy a kereslet ezzel kapcsolatos növekedése jelentősebb lesz, mintha ez a növekedés már amúgy is olyan országokban történne, ahol magasabb az életszínvonal. Nagyon is aggaszt bennünket az, hogy az erőforrások szempontjából ezen fejleményeknek milyen vonatkozása lesz. Európában az idén Első prioritásunk az erőforrás hatékonyság, hiszen tisztában vagyunk a korlátozásokkal, az erőforrások szűkösségével, és éppen ezért fontos, hogy Európában a gazdaságokat a fokozottabb erőforrás hatékonyság irányába mozdítsuk el, és kevesebb nyersanyaggal működjön a gazdaság, és a fogyasztóknak is ilyen magatartást kell tanúsítaniuk majd. Ez egy globális jelenség tehát, és éppen ezért érdeklődéssel nézünk a Rio Plus 20 elébe, mert ez minden bizonyal egy kitűnő alkalom lesz majd. A bizottság egy közleményen dolgozik, amelyet a tanácshoz és a parlamenthez is eljuttat majd. Ez tartalmazza a Rio Plus 20 konferenciával kapcsolatos nézeteinket, az esetleges következtetéseket, a konferencia kimenetelét, és az előkészületek során már folyt vita. Ugye a fő témák a zöld gazdaság, amely a fenntartható fejlődés egy útja, és az irányítási kormányzási kérdés is, amelyet Áhim megemlített. Úgy gondoljuk, hogy nagyok a lehetőségeink, ugyanakkor komoly problémákat is le kell küzdenünk még. Úgy gondolom, hogy Achim Steiner előadása nagyon tanulságos és nagyon objektív volt, ugyanis noha jobban megértjük az egész világon azt, hogy milyen kihívások, milyen kihívásokkal nézünk szembe, az igazság az, hogy hajlamosak vagyunk ugyanabba a megvilágításba helyezni a dolgokat. Úgy gondolom, hogy a jövő évi Rio Plus 20 konferencia fontos, hogy közös megközelítéseket dolgozzon ki, ahelyett, hogy arra fókuszálnánk, hogy a másik félnek mit kellene tennie. Tehát a hangsúlyt arra kell helyeznünk, hogy mi az, amit közösen véghez vihetünk. És ebben a tekintetben úgy gondolom, hogy ami az intézményeket, illetve az érdemi kérdéseket is illeti, még sokat tenni valunk. Konkrétabbak kell, hogy legyünk az a kapcsolatban, hogy véleményünk szerint mit is kell, hogy jelentsen a zöld gazdaság, és előtérbe kell helyeznünk azokat a kérdéseket is, hogy igazából mi, ki mit tesz, illetve milyen irányba haladunk, és melyek a fő célkitűzései a zöld gazdaságnak. Említettem, hogy a fenntartható fejlődést kell, hogy alátámassza, és az életminőséggel kapcsolatos elvárásainkat összhangba kell, hogy hozza a környezetvédelmi korlátokkal. Áhim ugye említette ezt a kérdést, tisztában vagyunk mi is ezzel a helyzettel, és a Rio Plus 20 kapcsolatos eh, EU-s közleményt a fejlesztési biztos és eh, a környezetvédelmi biztos eh, együtt ismerteti majd. Ugyanis szeretnék leszögezni, hogy itt nem pusztán a környezetvédelmi kérdésekről van szó, nem ezek kizárólag azok, amelyek szóba jönnek a, az irányítás során, hanem meggyőződésünk, hogy a szociális fejlődést, a gazdasági fejlődést is figyelembe kell vegyük. Lehetőségeket kell teremtenünk, ezeket ki kell hangsúlyoznunk, és mindenki számára érthetővé kell tennünk a bolygón azt, hogy a zöld gazdaság nem a gazdasági fejlődéssel való szakítást jelenti, hanem egy komoly lehetőséget jelent, és ez az egyetlen út, amelyen tovább haladhatunk. Éppen ezért meg kell határoznunk, hogy a zöld gazdaság kapcsán mit várhatunk el a Rio Plus 20 konferenciától. Az erőforrásokba kell befektetnünk, és meg kell értsük, hogy ez a természeti tőke, ugye a víz, a megújuló energiaforrások, a fenntartható mezőgazdaság, a hulladék újrahasznosítása, a hulladékgazdálkodás, ezen kérdések fontosak, és hogyha ebbe az irányba lépünk tovább, akkor láthatjuk majd, hogy az ökoszisztémák, a szolgáltatások, a zöld gazdasága fejlődő országokban is milyen jelentőséggel bírnak majd. A fejlődő országok és az ott élő népesség ugyanis sokkal nagyobb mértékben függnek az ökoszisztémával kapcsolatos szolgáltatásoktól, hiszen ők még nem rendelkeznek azzal a kapacitással, hogy a szennyvízkezelés ismét tiszta vizet, ivóvizet tudjon előállítani. És ezáltal a bolygón 4 milliárd ember jelentős mértékben a természetre van utalva. Ha pedig a természet eh, nem képes a eh, tiszta víz, eh, az ivóvíz előállítására, akkor ez egy komoly problémát jelent. Tehát ezen kérdéseket és összefüggéseket meg kell értenünk. Továbbá meg kell vitatnunk azt is, hogy melyek azok a paraméterek, illetve mutatók, amelyek amelyek által a gazdaság szereplői is tisztában lesznek a korlátozásokkal. Ugye lehet, hogy beszélnünk kell az árképzésről, az adózási rendszerekről. Néha még mindig meglep, amikor jó néhány országban azt tapasztalom, hogy a munkára vetik ki az adót, ahelyett, hogy a termelés szempontjából felhasználható szűkös erőforrásokra vetnénk ki az adót. A termelő képesség, ugyanis a termelés rá van utalva ezen erőforrásokra, és ezek azok, amelyek a termelést költségessé teszik. Azonban, hogyha nem a megfelelő forrás, nem a megfelelő erőforrást adóztatjuk, tehát a munkát, akkor a termelékenységet ez befolyásolja. És ezen szűkös erőforrásokat, mint ugye a természeti erőforrásokat túlzott mértékben használjuk. Ugyanígy összpontosítanunk kell a szereplőkre is. És ebben a tekintetben azt hiszem, biztosítanunk kell, hogy ne pusztán a kormányok legyenek jelen Rióban, és ne csak ők vitassák meg ezen kérdéseket, hanem be kell vonnunk a magánszektort is, be kell vonnunk a civil társadalmat, a helyi hatóságokat, a városokat, a különböző gazdaképviseleti szervezeket, szervezeteket, ők is fontos, hogy jelen legyenek, részt vegyenek a vitában, és ha lehet, akkor fogadják el az együttműködést, amikor egy adott irányba haladunk. Vannak ennek persze hátrányai is, hiszen nagyon telített a napirend, és éppen ezért számos probléma is felmerül ezzel kapcsolatban. Remélhetőleg, Achim, nem szentelünk túl sok időt annak, amikor a múlt következtetéseit vonjuk le. Persze fontos, hogy a múltból tanuljunk, de fontos, hogy előre tekintsünk, és ne a múltba. A nemzetközi fórumokon hajlamosak vagyunk arra, hogy túl sok időt töltünk azzal, hogy a múltba tekintünk, és megnézzük, hogy ki mit tett, illetve ki mit miért nem tett. Azt hiszem, hogy sok értékes időt elveszítünk, ha pusztán ezzel foglalkozunk. Tehát mindenképpen a jövőbe kell tekintenünk, és együtt kell, hogy meghatározzuk a feltételeket, a körülményeket, és felelősséget kell vállalnunk a fejlettségi szintünk függvényében. Azt hiszem, hogy Európa egy multilaterális fórum több szempontból is, tehát Európa kísérletet tesz majd ott arra, hogy másokat is meggyőzzön. Ugyanakkor az intézményi kérdések és az intézményi struktúra minden bizonyal egy komoly vitát igényel majd Európában is. Hiszen azt tapasztalhattuk már, hogy az egyhangú döntéshozatal nem megfelelő, nagyon hosszú időt vettek igénybe a különböző viták, a különböző szakpolitikai kérdésekben, viszont ahol komoly előrelépés történt, ott más fajta döntéshozatal valósult meg, nem pedig az egyöntetű döntéshozatal. Köszönöm szépen Karl Falkenberg. A bizottság egy közleményen dolgozik, ez egy jó hír. A parlament és a tanács ezzel majd minden bizonyal a nyár után foglalkozik és meglátjuk majd, hogy az ökológiai, gazdasági és társadalmi kérdések közti egyeztetés eh, hogyan valósul meg. Köszönöm szépen, most pedig akkor folytatjuk, és Peter Wooders eh, következik, a fenntartható fejlődéssel foglalkozó nemzetközi intézet eh, közgazdásza. Ön valószínűleg nagyon sokat foglalkozott már ezzel a kérdéssel, úgyhogy kíváncsian hallgatjuk az elképzeléseit. Köszönöm szépen a 10 percemben eh, néhány konkrét akcióra koncentrálnék, amelyek célja az, hogy felépítsük a zöld gazdaságot, és hogy eh, elérjük a Rio Plus 20 céljait. Az biztos, hogy eh, a bizottság felé is megfogalmazhatunk néhány kérést, illetve hogy az Európai Unió mit tehetenek érdekében. De úgy gondolom, hogyha megnézzük ezt a témát, tehát a zöld gazdaság témáját, és elkezdjük vizsgálni, akkor nagyon problematikusnak tűnik hiszen pontos véget kell meghatároznunk, nemzeti keretek között mozgunk. Szó van eh, óriási befektetésekről, új nemzetközi megállapodásokról, tehát rengeteg kihívás rejlik a dologban. A politikai kutatóintézetek eredményei alapján azt mondanánk, hogy a zöld gazdaság alternatívája a business as usual, tehát minden marad úgy, ahogy van, és ennek viszont nagyon káros hatása lesz az ökológiára. Vezethettem az egyik fejezet szerkesztését, amelyet az idén publikáltunk, és itt olyan viszonyokról is szóltunk, amelyek lehetővé teszik a zöld gazdaságot. Falkenberg úr is említette, hogy a gazdaságban ösztönzőkre van szükség. Hiszen az ösztönzők lehetővé tehetik, hogy a mindennapi befektetési döntések során a zöld gazdaság felé mozduljanak el a döntések. Ezeket pedig képessé tevő feltételeknek nevezzük. A fenntartható fejlődéssel foglalkozó nemzetközi intézet pedig eh, nagyon fontosnak tartja azokat az ösztönzőket, amelyeket eh, a kormányzatot az egész, kormányzatok az egész világon eh, alkalmazhatnak, hogy zöld módon történjenek a befektetések. Tehát ezeket meg kell dicsérni, meg kell jutalmazni olyan lépésekre van szükség, amelyek az országok érdekeit szolgálják. Természetesen a nemzetközi együttműködést is szorgalmazunk el, de a panel további része majd foglalkozik ezzel. Az a fontos, hogy jogalkotási eszközökkel a kormányzatok érjék el, hogy zöldebb legyen például az adórendszer. Ez nagyon lassan halad, de az adórendszert is mindenképpen zöldebbné kellene tenni. Észak-Európában már számos országban elérték ezt, le lehet ezt másolni, tanulhatunk tőlük, hiszen működik ez a rendszer, és a lassú mozdulásuk helyett gyorsabb lépésekkel is haladhatnánk. Két területet említenék még meg. A kormányzatok ne fektessenek be közpénzeket olyan területekre, amelyek károsak a zöld gazdaság számára, és ennek az ellentéte pedig az, hogy oda összpontosítsák a befektetéseiket, amely zöld. Nagyon fontos kiemelni itt például a közbeszerzéseket is. A közbeszerzéseknél is figyelembe kell venni a zöld szempontokat, hogy a környezetet fenntarthatóbbá tehessük. A saját intézetem kidolgozott különféle támogatási reformokat, tehát hogy állami támogatást zöld szempontok alapján ítéljenek oda. A világ GDP-ének egy százalékát teszik ki a támogatások. Sok száz milliárd dollárt jelent ez. És hogyha a UHT gázokat csökkenteni szeretnénk, akkor igenis figyelembe lehet vezetni ezeket a támogatásokat. Tehát, hogy azok a technológiák kapjanak több támogatást, amelyek környezetkímélőek, kevésbé energiaigényesek. Ami viszont nagyon érdekes a támogatásoknál, az az, hogy milyen keveset itt tudunk a támogatásokról, és mennyire jelen vannak az életünkben. Hogyha megnézzük a G20-ak esetét, hiszen ők tettek egy ilyen javaslatot, hogy például váltsák ki a szénalapú gazdaságot, és ez pedig különféle támogatási lehetőségekkel is szorgalmazni kellene. Azt látjuk, hogy igazából ez nem működik. Az Európai Unióban is tanulhatunk ebből, ez például egy rossz téma volt. Hogyha megnézzük az energia politikát az Európai Unióban, akkor mit látunk? A szenet támogatják. Vannak különféle adókedvezmények a mezőgazdaság számára, a halászat számára. Itt is lehetne a zöldebb szempontokat megjutalmazni, de lehetne az olaj, a kőolaj és a gáztermelésnél is a zöld termelőket például adókedvezményekkel jutalmazni. Hogyha megnézzük az olaj és a gáz ipar fiskális helyzetét, akkor néhányan azt mondanák, hogy rengeteg támogatást kapnak, mások azt mondják, hogy szüksége van a, szükség van a támogatásra, hogy a saját energiafüggőségünket csökkentsük. A legtöbb országban az van, hogy növekszik a termelés, növekszik a kitermelés is. Felmerül a kérdés, hogy tényleg ezt akarjuk tenni? nem zárjuk be magunkat egy olyan jövőbe, amely a fosszilis energiákon alapul? Tehát a támogatási rendszer reformja nagyon fontos lenne, hiszen nagyon sok nem produktív támogatási rendszer van. A közbeszerzéseknél már pozitívabb a tájkép, hiszen a közbeszerzések esetében azt látjuk, hogy vannak piaci dominanciák egyszerűen új termék normákat kell bevezetni a közbeszerzésben, és így az államok befolyásolhatják a zöld gazdaságot. Az Európai Unió vezet ebben a tekintetben a közbeszerzések differenciált támogatásánál, illetve odaítélésénél. A következő példa pedig a PPP lenne, ahol például az infrastruktúrát a közpénzekből finanszírozzák, és erre jönnek a magánbefektetések a PPP-knél is sokkal erősebben kell figyelembe venni majd a zöld szempontokat. Azt vettük észre, hogy ezeket eddig nem igazán veszik figyelembe. Tehát az államok pillanatnyilag nem élnek lehetőségeikkel itt. Tehát támogatási reform, a PPP és a közbeszerzés az, ahol az állam közvetlenül odahathat a zöldebb gazdaság alakítására. Ha az állam nem él a lehetőségeivel, akkor ez rossz. Most átérek egy következő pontra, ez pedig az energiaintenzív gazdaság. Pillanatnyilag, hogyha megnézzük azon szervezeteket, mint a Világ Vas Szövetség, vagy Alumínium Szövetség, akkor azt látjuk, hogy ők a saját termékeiket hangsúlyozzák, hogy hogy lehet csökkenteni ezekkel a káros hatásokat, tehát könnyebb járművek, szélerőművek, eh, energia, takarékos épületek, eh, turbinák, eh, amelyek környezetbarátabbak, tehát az acél és alumínium ipar hozzájárulhat a szénalapú gazdaság csökkentéséhez. A termelés lehet, hogy szénintenzív, azonban az acél és alumínium termékeket igenis fel lehet használni a zöld gazdaság érdekében. Ezek a szövetségek az az alapanyagok életciklusára hívják fel a figyelmet, tehát hogy ilyen alapú megközelítést alkalmazzunk. Ez egy új megközelítés, meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést. A kérdés azonban az, hogy eh, igazából ezen iparágak eh, támogatása, illetve megjutalmazása a megfelelő mód a zöld gazdaság? támogatásához? Az biztos, hogy az összes zöld elképzelést meg kell vizsgálni, és jutalmaznunk kell. Természetesen az Európai Uniónak vezető szerepet kell vállalni ebben a tekintetben, hiszen szava hihető és nagyon sokat működünk együtt a VTO-val is, például nem feltétlenül pozitívak a tapasztalataink, azonban az én nemzetközi intézményem azt javasolja, hogy rövid távon a kormányzatok arra koncentráljanak, hogy milyen módszerekkel lehet minél több eredményt elérni. Most lassan a végére érek. A Rio Plus 20 során nem azt várjuk el, hogy az államok az energiatámogatást megvonják, hanem hogy átgondolják. Másodszorban segítsünk a többieknek, hogy megreformálják saját magukat, a közbeszerzés, a PPP, a kormányzatok ideális játéktere, hogy alakítsák a zöld gazdaságot, ösztönzőket adjanak a zöld gazdaságnak, és itt mérhető céljaink is lehetnek. A tiszta energia vita természetesen összefonódik a piaci részesedésről folytatott vitával. Gondoljunk például az USA és a Kína közötti érdekellentétekre, de szükségünk van a zöld gazdaságra, és szükség van a nemzetközi megállapodásokra. Hát ez lehet gentleman's agreement, úriemberek közötti megállapodás, de sokkal jobb, hogyha valamilyen kötelező érvényű megállapodás születik a megújuló energiaforrások érdekében is. Az energia intenzív iparágakat meg kell vizsgálni, hiszen ezek akadályozzák a fejlődést, Ez pedig a nemzetközi együttműködéssel sokkal könnyebb, hiszen így érhetjük el az újabb generációs technológiákat. Nemzetközi fórumokra van szükség, hogy a versenyképességet is ebben a fényben láttassuk. Ismét politikai kutató intézetek, gondolatbázisok javasolják, hogy az Európai Unió vezető szerepet vállalhat. Amennyiben a zöld gazdaság a jövő útja, akkor itt Európa vezethet. Köszönöm. Ja, vielen Dank, äh, Peter Wuders. Köszönöm szépen, Peter Budásznak, és köszönöm, hogy ezeket a dolgokat így kielemezte, és nagy javaslatokat is tett, amiket nagyon jónak tartok a szubvenció politika, a költségvetési politika szempontjából, a fenntarthatóság szempontjából jó lenne ezeket megvizsgázni, és ahogy elmondta, hogy a pénzügyminiszterek a régi rendszer ajatollahjai, akik hát megkapaszkodnak a meglévő struktúrákban, és régi konzervatívan gondolkoznak, és ezért a zöld mozgalomnak a költségvetéseket is le kell tudniuk támadnia, és eh, így gyakorlatilag néhány dolgot jobbá lehetne tenni. Én feljegyeztem ezeket a gondolatokat, és akkor áttérnék a következő hozzászóláshoz. Itt Márta Kucséna Rojas asszonyé lesz a szó, aki több területen is tevékenykedik ebben a témakörben, az IUCN-nél korábban, és most pedig a CARE International-nél dolgozik. Nagyon izgatottan várjuk az előadását. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Először is eh, szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy részt vehetek itt eh, ebben a vitában. Ahogyan az előttem eh, szólók is már kifejtették, Európa és az EU kulcs szerepet tölthetnek be, hiszen vezető szerepet vállalhatnak megújíthatják a politikai kötelezettségvállalást, tehát a Rio 20 követően, Rio 20 konferenciát követően egy új menetrendet dolgozhatnak ki, és Európa felvázolhatja az utat, hogy hogyan léphetünk el egy alacsonyabb szénkibocsátású gazdaság felé, csökkenthetjük az üvegházhatású gázok kibocsátását, és támogatást kell nyújtani a fejlődő országoknak, hogy ők is ezt az utat kövessék. Hallhattunk az egyik nehézségről, azonban én ennél túl ezen túllépnék, mert szerintem a fenntartható fejlődés egyik fő problémája, hogy eddig a környezetvédelmi ágazatra korlátozódott. Tehát elsősorban a környezetvédelmi miniszterek foglalkoznak ezzel a témával, és általában erre az ágazatra szorítkozott ez idáig. Ebben a tekintetben nagyon érdekes volt azt hallani, hogy a bizottság egy jelentést ad ki a környezetvédelmi főigazgatóság és a fejlesztési főigazgatóság részvételével. Tehát ez egy nagyon jó módja annak, hogy összekapcsoljuk a menetrendeket. A különböző gazdasági és környezetvédelmi aspektusokat össze kell kapcsolni, már sok minden történt ezen a területen, de azt hiszem has, hangsúlyoznunk kell azt, hogy a társadalmi egyensúly is előtérbe kerüljön. A riói mandátum a zöld gazdaságra összpontosít, a fenntartható fejlődésre, illetve a szegénység felszámolására. Tehát erre szeretnék összpontosítani én a KER tapasztalatából, amely fellépett a múltban a szegénység leküzdése érdekében, és több mint 70 országban nyújtott eddig támogatást. Először is azt szeretném megjegyezni, hogyha a prioritásokat nézzük az gazdaság szempontjából, akkor a szegénység felszámolását előtérbe kell helyezni, illetve a millenniumi célok elérését. Voltak persze problémák a szegénység visszaszorítása terén, mert még több mint egy milliárd ember szélsőséges szegénységben él és éhínségben szenved. Őket fogja leginkább éríteni az éghajlatváltozás is. Úgy vélem, hogy lényeges rámutatni arra, hogy Európa, amikor a Riói konferenciára megy, akkor a szegénység felszámolása egy elsődleges prioritás kell, hogy legyen, például akkor, amikor a zöld gazdaság koncepcióját továbbfejlesztjük. És a tapasztalatunkból azt is levonhatjuk, hogy fontos még inkább kidomborítani a nők szerepét, illetve a nemek közti egyenlőséget a zöld gazdaságban, de a Rio Plus 20 következtetéseiben is. És a szegénységgel kapcsolatban úgy becsüljük, hogy körülbelül az emberek 70%-a a szegénységi küszöb alatt. Ezek az emberek persze különösen, különösen kivannak téve az éghajlatváltozás hatásainak. Ha megnézzük, hogy a víz, az élelmiszer hozzáférése szempontjából az élelmiszerek 60-70%-a számos fejlődő országban a vidéki térségekben termelődik, és fel kell lépni éppen ezért az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése érdekében, minden bizony hallottak a, olyan mozgalmakról, amelyek ezt a célt tűzték ki. De még akkor is, hogyha a nők illetékesek az erőforrások menedzseléséért, tehát a zöld gazdaság alapjánál működnek közre, akkor sem kaptak kellő szerepet eddig. Az Európai Unió kontextusában pedig ugye a nemek közti egyenlőség cselekvési tervét 2010 márciusában elfogadták, de biztosítani kell, hogy ennek a szellemisége tükröződik abban a vezető szerepben, amelyet Európa a Rio, 20, Rio Plus 20 konferencia előkészítése során felvállal. További megjegyzésem az lenne, hogy amikor a szegénységet leküzdjük, illetve a fenntartható fejlődés pilléreit összekapcsoljuk, akkor figyelmet kell szentelnünk konkrét ágazatoknak. Folyt már vita ugye az energia ágazatról, mert hiszen az éghajlat változás egy nagyon lényeges kérdés, és éppen ezért az energia ágazatot figyelembe kell venni. Ugyanakkor az élelmiszerellátás biztonsága, a mezőgazdaság szintén lényegesek, amikor össze akarjuk kapcsolni a társadalmi, a gazdaság és a környezetvédelmi aspektusokat a zöld gazdaság, illetve a fenntartható fejlődés szempontjából. Elhangzott az is, hogy a fejlődő országok lakosságának 75%-a mezőgazdaságból él, és a szegények az élelmiszerellátás bizonytalanságának sokkal inkább kivannak téve. Afrika szarvánál is emberek millióit sújtja ez a helyzet. A jövővel kapcsolatban hallottuk, hogy 9 milliárd ember él majd a bolygón 2050-ben, a komoly kihívás tehát az, hogy vajon hogyan tudjuk a termelékenységet növelni, hiszen azt becsüljük, hogy kb. 70%-os növekedést kell elérni, anélkül, hogy elpusztítanánk a bolygót. Véget kell vetni az éhínségnek. Ugyanakkor az is elég sokkoló, azt hallani, hogy a megtermelt élelmiszer egy harmadát elpusztítjuk, elfecséreljük. Tehát meg kell néznünk azt is, hogy hogyan tudjuk a keresletet és a kínálatot fenntartható egyensúlyba hozni, és a gazdaság szempontjából meg kell néznünk az élelmiszerárak ingadozását, illetve ennek a kereskedelemre gyakorolt hatását. Ez tehát egy jó lehetőség lehet arra, hogy továbbfejlesszük a zöld gazdaságot, és a fenntartható fejlődés három pillérét összekössük. Szeretném megemlíteni azt is, hogy az EU zöld könyve egy új megközelítést kíván kidolgozni, és az élelmiszerellátás biztonság az egyik fő terület ebben. A legutóbbi tanácskozásokon pedig ezt úgy említették, mint egy prioritást élvező ágazatot. A negyedik megjegyzésem pedig azzal kapcsolatos, hogy nem szeretnénk ugye újra mutogatni senkire, de érdemes megegyezni, hogy a fenntartható országok számára meg kell teremteni egy kellő intézményi keretet, és pénzügyi forrásokat is igényelnek. Két dolgot szeretnék ebben a tekintetben kiemelni. Először is természetesen ugye hallhattuk, hogy a fejlett országok el kell, hogy érjék a célkitűzéseiket, de, tud, de tudjuk, hogy a tavalyi év során csak kilenc év tett eleget a kötelezettség vállalásainak. A PPP konstrukciók szintén fontosak, de hangsúlyoznám, hogy a segélyek a leginkább rászorulóknak még mindig fontosak lesznek, és a millenniumi fejlesztési célokat is el kell érni. A beruházások, a zöld gazdaságba fektetett beruházások fontosak. A zöld könyvben ugye kitérünk a környezet, az éghajlatváltozással kapcsolatos célokra és biztosítanunk kell az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférést a legszegényebbek számára. Az oktatási, az egészségügyi eh, ellátást biztosítani kell számukra. Ugyanígy eh, tudjuk, hogy nem csak a segélyek mennyisége fontos, hanem a minőség is. Tehát a zöld gazdaságba való befektetések eh, megfelelőek, és bizonyos társadalmi feltételeket kell, hogy teljesítsék. Így például a legszegényebb nők számára kell biztosítani a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Tehát ez a keret is fontos az eredmények szempontjából. Végezetül pedig, ami a felelősséget illeti, ez is elhangzott a vita során. Hangsúlyoznám, hogy az elszámoltathatóság mint olyan talán kevésbé volt a figyelem középpontjában, de a humanitárius segélyszervezetek munkája szempontjából ez fontos, a kedvezményezettek felé való elszámoltathatóság. Meg kell néznünk tehát, hogy hogyan tudjuk mérni azt, hogy a zöld gazdaság befektetései a szegénység felszámolása szempontjából hasznosak, és elkerülik a negatív következményeket a szegény, szegényekre nézve. Tehát komoly elvárásaink vannak a Rio 20 konferenciával kapcsolatban, és ennek a sikerét majd az alapján mérjük, hogy az egyensúlyt megteremtettük-e, és hogy vajon hozzájárul-e a szegénység felszámolásához. Köszönöm. Köszönöm szépen. Marta Kucsina Rojas. Nagyon jó volt, hogy emlékeztettek arra, hogy a fenntartatóságnak három pillére van, és nem csak egy, tehát természetesen környezetvédelmi és egészségügyi bizottságként az ökológiát jobban szem előtt tartjuk, de a Szociális Bizottságnak is javasoljuk majd, hogy így tegyen. A gazdaság azt mondja, hogy itt a hogy ők tudatában vannak ennek, de szerintem nagyon sokat segít, hogy emlékeztetett a nők szerepére, főleg a fejlődő országban. Kedves kollégák, 10 percünk van a vitára, négyen kértek szót, vagy öten, tehát egy perces felszólalásokat szoktunk, tehát egy percben nyilatkozzon mindenki, és rövid válaszokat várunk. Ugyanazt uh, szeretném a következő panelben, panelben is, tehát Richard Zéber. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm az előadóinknak is ezeket a nagyszerű bevezetőket, amiket meghallgathattunk. Én két kulcsfogalmat jegyeztem fel, az egyik a nők támogatása, hiszen ők azok, akik tartják a, gyakorlatilag a gerince a társadalomnak, főleg a fejlődő országokban, és e, ezért nagyon fontos az, hogy az EN szinten is támogassuk ezeket a területeket. És a másik pedig a felelősség kérdése, mégpedig az, hogy kisebb projektekre koncentráljunk, de gyakorlatilag minél több pénz forog kockán egy projektben, annál inkább e, veszélyeztetett az, hogy egy bizonyos rezsim akár beleavatkozhat ezeknek a pénzeknek a felosztásába, tehát a finanszírozás nagyon fontos. Illetve az élelmiszerbiztonság is rendkívül fontos, és azt gondolom, hogy minden mást ezeknek a területeknek a tükrében kell figyelnünk, és akkor sikerül elérnünk ezt, hogyha sikerül ezeket a területeket támogatni. Köszönöm. Köszönöm. Egy perc. Köszönöm, elnök úr. Úgy beszélünk a zöld gazdaságról, mint valamilyen algazdaságról. Szerintem ez nem így van, nem így kellene. Az igazi kihívás az, hogy a, hiszen a gazdaság annyira domináns a bolygónkon, hogy zöldebb legyen. És még a zöld szót is kikerülném, azt mondom, hogy hatékonyabb legyen. Hiszen ha azt mondjuk, hogy zöld, akkor még mindig berakjuk ezt az egész dolgot a környezetvédő sarokba, és Bill Clinton mondta egyszer, hogy ha ez így van, akkor a gazdaság bolond. Hatékonyabbá kell tennünk a gazdaságot. Nyersanyag hatékonyság, forrás hatékonyság mindenképpen jó, hiszen ez a gazdaságot hatékonyabbá teheti. A kormányzatok erről évszázadokig tárgyalhatnak. Azonban a lényeg az, hogy hogyan vonjuk be az üzleti, a gazdasági közösséget ebbe a vitába. Köszönöm. Margaret Auken. Folytathatnám, és mondhatnám, hogy tegyük a dolgokat hatékonyabbá az ÖLDB, és így tovább. De itt az igazi kihívás az az, hogy semmilyen jó példát nem idézhetünk az elmúlt 40 évből, tehát Stockholm 42 óta. Tehát a gazdasági növekedést nem tudtuk zöldebbé és hatékonyabbá tenni. Dániában például az a helyzet, hogy a legkörnyezetszennyezőbb anyagokat is importáltuk. Az összes vita erről szól. Valamit tennünk kell. És látjuk, hogy növekszik az éjség, a területfelhasználás. És senki sem néz szembe ezzel a problémával. A zöld gazdaság nem elég. A fenntarthatóságot akarunk, ilyen soha nem volt, ilyet soha nem látunk. Nem látjuk ezt az északi társadalmakban sem. Kérdésem, miért nem szólunk erről a kérdésről, sem a bizottságnál, sem a tagállamokban. Az én országunkban is ez van, Dániában, még a zöldek sem igazán foglalkoznak ezzel. És nagyon hamar problémáink lesznek. Köszönöm. Karl, jelentkeztél? Nem. Akkor lenne egy kérdése. Pietikainen képviselő asszony. Köszönöm. Egyetértek a felszólókkal, hogy nagyon nehéz időket élünk át. A nemzetközi klímaváltozás során látjuk, hogy növekszik a populizmus Európában. Tehát jó lenne, hogyha komolyan vennénk ezt, és most ezen a helyen lenne egy megjegyzésem, kevésbé kérdés, ez pedig az, megpróbálunk a zöld gazdaság irányába elmozdulni. A zöld mutatókról mit tudna elmondani, hiszen ez az alapja annak, ami szeretnénk. hogy hogyan mérik azt, hogy valami zöldebbé válik-e. Az utolsó kérdésem pedig az lenne, hogy a mutatók tekintetében az intézkedések szóltunk már az ökodizájn irányelvről, szóltunk itt a közbeszerzés alapelveiről. Tehát egyezzünk meg a módszerekben. Köszönöm. Köszönöm. Ez lett volna az én kérdésem is. Vannak céljaink, volt a Cancúnban, három fokkal csökkentsük a klíma változást. Rióban konkrétabbak szeretnénk lenni, de igazából fenntartható fejlődést szeretnénk, és új céljaink vannak. Sajnos mindenki csak kettő percet kaphat, és megfordítom a sorrendet, tehát hogy esetleg kettő percben választ tudna adni, parancsolj. Um, So I would perhaps um, focus on the comment made on the Tehát a nők kérdéséhez azt mondanám, hogy igen, vannak olyan kezdeményezések, például az Egyesült Államokban, ahol két amerikai kezdeményezésről is szó volt, hogy a zöld gazdaságot eljuttassa a nőkhöz, és hogy a nőknek megkönnyítse hozzájutást a tudományhoz és a technológiához. Ez például további intézkedéseket gerjeszthet. A befektetések igazából nem ezen szakbizottság asztala, azonban mégiscsak garantálnunk kell, hogy a befektetések a nőket is megcélozzák. Tehát szerintem így lehetne leginkább eljuttatni az előnyöket a családokhoz, a társadalomhoz, nagyon fontos a nők szerepe például itt a parlamentben. A vitában láttam, hogy a nők is részt vesznek benne. Azonban ez nem elég, hiszen az Európai Zöld Könyv, amely nem a bizottság asztala ismét, nem említi meg a nemek közötti egyenlőséget. Tehát szerintem mindenképpen a szociális szempontokat is figyelembe kell venni a haszon mellett. Köszönöm szépen, és nagyon hasznos volt, amit elmondott Peter Wooders. Köszönöm, elnök úr. Az első kérdés az in, a mutatókra vonatkozik. Konszenzus van abban a tekintetben, hogy nem lesz lehetséges globálisan érvényes mutatókat találni tehát megnézzük a zöld GDP-t, hogy hogy alakult az elmúlt 30-40 évben, de a különféle, a konkrét szektorokra konkrét mutatók kellenek. Tehát például a támogatások reformjára visszatérve megnézzük, hogy a megfelelő világpiaci ár egy terméknek micsoda, és meg kell néznünk a, a kihatásait, hogyan lehet elérni a tisztességes árat de ágazat specifikus intézkedésekre és mutatókra van szükségünk. Az üzlet szerepe, a kívülálló perspektívájából nagyon nehéz rámutatni olyan területekre, hogy hol aktívak, hol vezetők az üzleti közösségek. Nyilván a megoldás részét képzik. Biztos tenni kell pár dolgot, és meg kell vizsgálnunk például olyat, mint a cement szektor. Itt a politikusoknak sokkal jobban kell érteniük ezeket az iparokat, és tudniuk kell, hogy miért teszik azokat a döntéseket, amelyeket hoznak, miért bizonyos technológiákba fektetnek be, és meg kell néznünk, hogy a zöld gazdaságnak milyen környezetvédelmi, milyen szociális hatásai vannak, de a politikusoknak sokkal jobban meg kell érteniük, az ipar szereplőit és fordítva. A nők szerepe teljes mértékben egyetértek, hogy nagyon fontos pont, és a támogatásokról folyó vitával is szorosan összefügg. Tehát nézzük meg például az energia a legszegényebbek számára. Elég gyakran készpénz, transferek vannak. De ebben a tekintetben sokkal jobban nőknek adni a pénzt, mint a férfiaknak. Köszönöm. Köszönöm szépen. A termékek életciklusa, ugye az acél, stb. Azt hiszem, igen, ezt is érdemes tanulmányozni. Karl Falkenberg. A hatékonyság megemlítése, ugye ez mint egy kulcsfontosságú kérdés. Valóban, nos, ugye mi is a nyersanyagok, az erőforrások hatékonyságáról beszélünk, és ez a munkánk középpontjában áll. Ugyanakkor azt is megértettük a munkánk során, hogy nem elég, ha hatékonyabba, hatékonyabban dolgozunk, energia, illetve nyersanyag felhasználás szempontjából hatékonyabbak vagyunk, mert hogyha mind a lakás vagy a ház minden szobáját tele pakoljuk televíziókkal, akkor ez még sem elég. Tehát gyakran túl kell lépnünk a hatékonyság elképzelésén, hiszen valóban a nyersanyagok szűkösek. És a közleményünk nélkül Európa valószínűleg amúgy is elkezd beszélni ezen kérdésekről. A parlament és a tanács is napirendjére tűzi majd szeptemberben, tehát még időben vagyunk ahhoz, hogy a Rio plusz 20 utáni vitát folytassuk. A mutatókkal kapcsolatban nagyon is egyetértek azzal, hogy valóban szükségünk van ilyen mutatókra, és biztosítanunk kell azt is, hogy ökológiai, környezetvédelmi szempontból kell ezeket kidolgoznunk. Ha a környezetvédelmi mutatóink nem ugyanolyan monitorizálási értékekre épülnek, mint az összes többi mutatónk, amikor a eh, gazdaság eh, sikerét eh, méri, akkor azt hiszem, hogy nem lesznek egyenértékűek. Tehát biztosítanunk kell az egyensúlyt, és éppen ezért azzal is foglalkozunk, hogy hogyan tudunk olyan rendszereket kidolgozni, amelyek a vállalati számvitelbe is beépíthetik a külső, a termeléssel kapcsolatos külső költségeket mert véleményem szerint ez minden bizonyal hozzájárulna a szennyező fizetelvének megfelelő alkalmazásához. Köszönöm, Kárd, és sok sikert a zöld héttel kapcsolatban, és a környezetvédelmi számvitele kapcsolatos jogszabályt ugye júniusban fogjuk megvitatni, össze kell gyűjtenünk a környezetvédelmi fogyasztással kapcsolatos kérdéseket. Achim Steiner következik. Köszönöm, elnök úr. Engedje meg, hogy két dologra kitérjek. A zöld gazdaság, nos, mindannyian egyetértünk abban, hogy a vita során, amikor metaforákat keresünk, itt ugye nem arról van szó, hogy egy algazdaság vagy alternatív gazdaság legyen a használt kifejezés, hanem az a kérdés, hogy a gazdaságot hogyan tudjuk egy fenntarthatóbb pályára állítani. Úgy gondolom, hogy a zöld gazdaság, mint olyan, ahogyan az Péter jelentéséből is kiderül, ez nem egy környezetvédelmi nyilván, ez nem egyfajta új bolygót kíván teremteni, hanem a fejlesztési konferencia is a fejlesztésünkről szól, és ennek a konferenciának a célja az, hogy a fenntarthatósági kihívásokat hogyan kezeljük. A fiskális, illetve fejlesztési aspektusok is fontosak, de a Riói konferencia a fenntarthatósági dimenzióra helyezi a hangsúlyt és természetesen az egyensúly kérdése is nagyon fontos a e tekintetben. Szerintem az egyik dolog, ami nagyon fontos, az az, hogy megnézzük, hogy milyen eredményeket szeretnénk elérni. Biztosítanunk kell a fejlődést olyan országok számára, amelyek most még az alapvető szükségleteket sem tudják biztosítani az állampolgárok számára. A gazdaság fontos, hogy munkahelyeket teremtsen. A nemzetközi szakszervezeti szövetség is főszerepet kezd vállalni ebben a tekintetben, mert látják az átmenet fontosságát. A vállalkozók, a magánszektor is egy, egy piacra számít, hogy a zöld gazdaságban komolyabb szerepet töltsenek be. Tehát itt nem pusztán arról van szó, hogy az államszektort szembe állítsuk a magánszektorral. A gazdaság globális és Zéber úr is említette, hogy a kis projektekre kellene fókuszálnunk valóban. Amikor az alapokat megteremtjük, akkor ez eh, helyes, de ha megnézzük a jelenlegi átalakulást, ugye az alacsony szénkibocsátású gazdaságot, a technológia transfert, akkor azt kell mondjam, hogy a eh, nagyobb képet, a szélesebb kontextust is eh, szem előtt kell tartanunk ha egy másfajta gazdaságot szeretnénk a jövőben, akkor nem pusztán az alapszinten megjelenő projekteket kell megnéznünk. Kenya és ott olyan, olyan afrikai ország, ahol a lakosság 80%-a nem rendelkezik elektromos árammal. Az energiainfrastruktúrát az elkövetkezendő 5-10 évben meg háromszorozzák, anélkül, hogy a széndiokszid kibocsátás növekedne. Napenergia, szélenergia, a hullámenergia az, amit felhasználnak. Kenya nyilván támogatást igényel az infrastruktúra, a technológiahoz való hozzáférés, az exportfinanszírozás terén, de teljes mértékben képes mindezt végrehajtani. És a fejlesztési együttműködési menetrend szempontjából is ez az érvelésünk, hogy Afrikában egy milliárd ember vagy az utóbbi 50 év útján halad tovább. Ha ez így van, akkor semmiképpen nem tudjuk elérni az éghajlatváltozási célkitűzéseinket, vagy Európa kidolgozza a 21. század zöld gazdaságának megfelelő infrastruktúráját. Ez az egyetlen esélyünk tehát a fejlesztés, a környezetvédelem, a fejlesztési segítségnyújtás összefügg. És ne felejtjük el azt sem, hogy Rióval kapcsolatban nem arra kellene törekednünk, hogy elmondjuk másoknak, hogy mit kellene az ő országokban megtenni, hanem térjük vissza az együttműködés eredeti elképzeléséhez. A szuverén, az államok szuverének érdekeltek vagyunk abban, hogy együttműködjünk. Túl sokáig arra törekedtünk, hogy elmondjuk a másik félnek, hogy mit kellene neki tennie, ahelyett, hogy arra összpontosítanánk, hogy mindenki a maga helyzetéből mit tud tenni, hogy az együttműködést elősegítse, és így elérjük az éghajlatváltozással, a biodiverzitással, biodiverzitással kapcsolatos céljainkat, amire nem új fejlesztési célok is ide tartoznak. A fenntarthatósági e, munkacsoport az ENSZ-nél tanulmányozza, hogy hogyan tudjuk a fenntarthatósági célokat e, jobban elérni. Végezetül pedig, ami a nők szerepét illeti, ez e, nem szerepel a napirenden, az UNEP szintén foglalkozik a Riói konferenciával, hiszen a fenntartható fejlődés szempontjából a civil társadalom, a magánszektor szempontjából is fontos a nőket bevonni, mert őket is a figyelem középpontjába kell állítani. Köszönöm. Uh, Köszönöm. Úgy gondolom, hogy ez egy roppant érdekes kísérlet lesz, hogy megtaláljuk a prosperitás és a haladás mutatóit, a hagyományos GDP mérése mellett a fenntarthatóság is lehet például ennek a címszava, azonban sokkal konkrétabbá kell tennünk, hogy tudjuk, hogy mik a céljaink, és hogy tudjuk, hogy mit ne tegyünk. Szerintem egy kiváló első kör volt. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. És nem sokára találkozunk, ilyen vagy olyan formában, Rio előtt, és főleg Rióban. Most pedig megkérném a második kör előadóit, hogy jöjjenek ide, és folytassuk a meghallgatást. I would like in the meantime to tell the members... Szeretném elmondani hogy megnézhetik a tagok az első, a világ első svájci gyártmányú napelemmel hajtott repülőjét. A megbeszélésünk után vár a Rüd Arden utcában, ez az átrium. Másik oldalán van, vár egy busz, amely kivisz minket a repülőhöz, amely a repülőtéren vár. Tehát Svájcból érkezett ide a világ első napelemmel hajtott repülője, tehát akit érdekel ez a dolog, szerete beszélgetni a konstruktőrökkel, az jöjjön. Tehát magán befektetés volt és napelemekkel hajtott repülő. Tehát látom, hogy megérkezett a második kör minden résztvevője, akkor azonnal folytatjuk a vitánkat. Vitánk célja pedig a fenntartató fejlődés kormányzása. Tehát, hogy hogyan hozzuk létre a fenntartható fejlődés kereteit, intézményeit. Örülök, hogy üdvözölhetem Brice Lalondot. Ő a Rio Plus 20 konferencia koordinátora, már régóta ismerjük egymást a különféle környezetvédelmi konferenciákról, minisztériumokból látjuk, hogy ez egy soha véget nem érő történet a világ érdekében. Tehát Brice, tiéd a szó. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy meghívást kapta. A Rio Plus 20 egy olyan folyamat, amely még nyitott, tehát még nem kezdődtek meg a konkrét tárgyalások. Mi vagyunk az úgymond koordinátorai, vezetői ennek, hiszen minden ilyesminek szüksége van valamilyen vezetésre. Az Európai Unió is többször bemutatta, hogy hogyan tevékenykedik, hogyan vállalhat vezető szerepet eh, bizonyos tekintetekben. Hogyha most belegondolok az intézményekbe, tehát eh, az intézmények felelősek, és eh, különbséget kell tennünk rövidtávú és hosszú távú intézmények között. Nem tudjuk pillanatnyilag, hogy a holisztikus intézmények helyzete milyen legyen. Nagyon figyelünk arra, hogy a közös javainknak mi legyen a sorsa a világon. Hát igazából 192 országnak kell a világban a források sorsáról dönteni, tehát nemzetközi kormányzat van, és ezt szeretnénk azzal összekötni, mint például a G20, a Bretton Woods intézmények és az ENSZER. A fenntartató fejlődés mindenképpen fejlődés. Meg kell néznünk, hogy a fejlődésnek milyen eredménye van. Meg kell néznünk, hogy a mérés hatékony, jó, megbízható. Meg kell néznünk, hogy egy ország saját magától mit tesz a globalizáció során. Nyílt dologról van szó. De a bizottságnak lesz egy közös fejlődés és gazdasági közleménye. Hiszen akik a fejlődéssel foglalkoznak, nagyon gyakran hálózatokban találkoznak, a környezetvédelemről tárgyalnak. Másrészt a környezetvédelemmel foglalkozók nem biztos, hogy a fejlődéssel foglalkoznak. Nagyon alapvető az, hogy a fejlesztési segélyek rendszerét átalakítsuk és támogassuk a fejlesztést. Lehet, hogy a klíma megbeszélések soha nem jutnak vég, soha nem érnek véget. Tehát 2020-tól hogy kapjuk meg azokat a milliárdokat, amire szükség van innovatív finanszírozással, de az hogyan néz ki? Alapvető fontosságú ez a dolog, és a riói vitán eh, pedig szóba fog kerülni, fenntartható a következő kifejezés 1972 óta, Stockholm óta beszélünk a fenntartható fejlődésről, és 1992-ben volt a Riói csúcs, az egy nagyon érdekes geopolitikai pillanat volt, a berlini fal leomlott, és a feltörekvő országok még nem törekedtek felfelé, és Rio pedig eh, létrehozta a fenntartató fejlődésről foglalkozó bizottságot és ha fejlődésről beszélünk, akkor ezt azóta össze kell hangolnunk a fenntarthatósággal. A különböző, a régi és az új érdekelteket próbáltuk összehozni, az érintetteket, és itt kilenc nagy csoportot különböztethetünk meg. Szóltunk a nemek közötti egyenlőségről például. Hogyha nincsen az üzlet és a helyi politika között egyetértés, nem kapunk fenntartató fejlődést. Szükségünk van ezekre az intézményekre. És bele kell vonnunk őket a tárgyalási folyamatba. De Európa is példa lehet, nem csak az Európai Unió, mint például az Olhuszi megállapodás. Az Olhuszi megállapodás az államokat kötelezi, és nem mindenki írta alá. Például. Uh, Természetesen hosszú távon nagyon sok kezdeményezés született, uh, a, például a cégek részéről is. És ki olvassa el ezek, értékeli ki ezeket? Igazából ez nem történt meg. És uh, ezeket pedig mindenképpen hasznosítani kellene. Azonban azt is említeném, hogy volt az ENSZ-nél egy dogma. Tehát a normatív egységek és a működő egységek. Tehát vannak működő egységek, tehát például a ENSZ közgyűlése. Ezek a normatív testületek és a ténylegesen működő testületek közötti határ lassan elmosódik. Karták is születtek, és sokan azt mondták, hogy nem lehet a kartáknak ellentmondani, mert akkor a Pandora szelencéjét nyitjuk ki. És nagyon gyakran szó volt arról, hogy az ENSZ működését hogyan lehetne javítani. A brazilok Rióban egy tetőszervezetet szeretnének létrehozni. Ez volt, illetve ez is még a fejtartató fejlődéssel foglalkozó bizottság célkitűzése. Azonban a dolog egyre inkább technikai jellegűvé válik. Miért? Az ENSZ-nél semmi sem kötelező. Csak a biztonsági tanács döntései. A többi dolog nem kötelező, viszont vannak megállapodások, egyezmények. Az egyezmények valamiféle megállapodást képviselnek. A második világháború után az emberek úgy gondolták, hogy rossz a protekcionizmus, egy új elv született. Igen, nagyon sok nemzeti szektor nem tud már együttműködés nélkül működni. A világ ma olyan, hogy szüksége volt a WTO-ra, a világkereskedelmi szervezetre és ahogy a szükséglet hozza, úgy jönnek a megállapodások a fenntartató fejlődésről is. is. Olyannak kellene lenni, hogy a gazdaságra is jó hatással legyen. Jövőre az EN szeretne kidolgozni olyan módszereket, hogy a GDP-ben mérhetővé váljon a zöld rész. Most térjünk át másik témára, energia. Igazából tudjuk, hogy mi a helyzet az energiával, vannak javaslatok, meg vannak a célkitűzések. Itt van a mezőgazdaság és egyéb témák. Tehát megvan annak a lehetősége, hogy megállapodunk. Rio nem fogja eldönteni, hogy a világ hova menjen, de ötleteket adhat. És lefektetheti a síneket az elkövetkezendő húsz évre. Most térjünk át a környezetre. Az ENSZ-nél a környezet kérdése eléggé fragmentált. A, a univerzális tagságra kellene törekednünk. Ez jelenthetne megoldást. De általában az van, hogyha az ENSZ valamilyen döntést hoz, akkor a közgyűlésnek áldását kell adni a döntésre. De van még egy probléma itt eh, a hozzájárulásokkal. A hozzájárulások mind önkéntesek, nem kötelezőek. A másik probléma meg az, hogy eh, egyre több az egyezménye, és felmerül a kérdés, hogy hogyan lehetne valamilyen összehangolást, koordinációt elérni. Nagyon nehéz a fejlődő országoknak ezeket az egyezményeket mind figyelembe venni. Egy ENSZ diplomatának tízszer annyit kell utazni, mint bármi más diplomatának. A szén lábnyoma sokkal nagyobb, mint bármely más diplomatának. De sokat kell utaznia, hogy hatékonyan dolgozzon. Létezik ez a szervezet, és két kamara, az egyik az államok számára, és a másik pedig az egyezmények számára. Innovatívaknak kell lennünk. Ezeket a dolgokat teljesen más módon kell majd kezelnünk. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy az Európai Unió helyzete olyan most, hogy itt egy ténylegesen működő szervezetté vált. Az ENSZ pillanatnyilag tanulmányt ír a témánkról, de vegyük figyelembe például a szociális pillért. Ott van az ILO, a Nemzetközi Munkahogyi Szervezet. A szociális kérdésekkel mi legyen, és ez természetesen Rióban is téma lesz. Zöld gazdaság nem lehetséges szociális komponens nélkül. Szeretném most befejezni azzal, hogy vannak törvények, vannak enyhe törvények, vannak normák, ajánlások. Nagyon fontos, hogy a Rio plusz 20 különbséget fog majd tenni. Uh, if we could jó lenne például, hogyha bíróság elé citálhatnánk eh, prominens környezetszennyezőket. Rióban szó lesz az óceánokról. Az óceánok nagyon fontosak például a lakók számára. Ők nem azt mondják, hogy zöld gazdaság legyen, hanem hogy kék gazdaság legyen. A közös források kezelésével, tehát mindenképpen foglalkoznunk kell. Esetleg egy elvet említenék még, amely nagyon lényeges. Nem tudom, hogy hogy mondj, angolul, ez a no regression franciául. Ez eh, azt jelenti, hogy nincs visszaút. Tehát ha előre haladunk, akkor minden egyezménynek valami újat kellene hoznia. De nagyon fontos az, hogyha védjük a környezetet, ne haladjunk visszafelé. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a bevezetést. Számos eh, gondolatot megosztott velünk a globális irányítási struktúrákról, hogyan tudnánk ezt javítani, mit jelent egyáltalán, hogyha az UNEP javul, és mi történik a további intézményekkel. És most szeretném Mario Perejo kollégám Kalabriából érkezett látogatócsoportját köszönteni. Itt jelen vannak és hallgatják a vitát. Most pedig szeretném köszönteni Ricardo Neiva Tavares urat, aki, a, aki Brazília EU nagykövete. Az önöknek kerül megrendezésre ez a világkonferencia Briszlalontól hallhattuk, hogy egyfajta ernyőszervezet a fenntartható fejlődés céljából ez az egyik elképzelés, amelyet szeretnének megvalósítani, tehát nagyon nagy érdeklődéssel hallgatjuk. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Szeretném megköszönni a Környezetvédelmi Szakbizottságnak a meghívást, hogy megvitassam önökkel az ENSZ fenntarthatósági konferenciájának fő pontjait, amely konferenciát ugye 2012. júniusában rendezünk meg. Ez nagyon fontos Brazília szempontjából, nem csak azért, mert mi vagyunk a vendéglátók 20 évvel az ENSZ konferenciát követően, amelyet ugye szintén Rióban rendeztek meg annak idején. Fontos ez abból a szempontból is, hogy Brazília hagyományosan szerepet vállal annak érdekében, hogy konkrét formába öntsük a fenntartható fejlődést. Több alkalommal beszéltem már erről a témáról, például az EGSB ülésünk egyszer 2009. októberében, ahogyan arra kollégánk remélhetőleg emlékszik, és egy 2006-os tervezetet is megvitattunk New Yorkban. Luis Inácio de Lula da Silva elnök javaslata volt ez az ENSZ közgyűlésének 62. közgyűlésén. Szorosan együttműködünk az Egyesült Államokkal, és tudjuk, hogy a a 2006-64-es állásfoglalás kitért a fenntartható fejlődésre, annak célkitűzéseire, főleg azokra, amelyeket most megvitatunk a zöld gazdaság, a fenntartható fejlődés és a szegénység felszámolása szempontjából, és ami az intézményes keretet illeti, ez is a középpontban állt. Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak arról, hogy milyen elvárásaink vannak a Rioi konferenciával kapcsolatban. Az ENSZ közgyűlése úgy döntött, hogy a konferencia célja az lesz, hogy megújítsa a gazdasági, a politikai kötelezettségvállalást a fenntartható fejlődés érdekében, és a korábbi konferencia hiányosságait pótolja, és új, sürgős figyelmet, érdemlő kérdéseket tárjon fel. 92-ben volt a korábbi konferencia, akkor elfogadtuk a fenntartható fejlődés fő eszközeit, mint például a Riói nyilatkozatot, a 21-es menetrendet, az éghajlatváltozási egyezményt, a biológiai sokféleség egyezményét és az elsivatagosodás elleni küzdelem egyezményét lefektettük tehát az alapokat, a Johannesburgi végrehajtási tervet, hogy a fenntartható fejlődés menetrendjét meghatározzuk a következő 20 évre nézve. Az a dokumentum, amelyet majd Rióban elfogadunk, és eh, amelynek tárgyalásában a eh, konferencia vezetősége vett részt, iránymutatást nyújt majd, de nem zárja ki azt sem, hogy eh, különböző kérdésekben döntések szülessenek. Az intézményi alapa kapcsolatos vita például a fenntartható fejlődés irányítása szempontjából gyakorlati eredményeket szülhet a nemzetközi kötelezettségvállalásokról. Hadd térjek most át a fő vita pontokra. Azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy a fő kihívás az intézményi kerettel kapcsolatosan pontosan az, hogy hogyan kínáljunk megoldásokat, olyan megoldásokat, amelyek az ENSZ szervek és a fenntartható fejlődése kapcsolatos szervek működését befolyásolják, mint például az ENSZ környezetvédelmi programja, az UNEP, az ECOSOC, a Fenntartható Fejlődési Bizottság, a CSD, a Társadalmi Fejlődés Bizottsága, az ENSZ fejlesztési programja, az UNDP és az ILO, valamint a különböző környezetvédelmi egyezmények. Szeretnénk az intézményi hatékonyságot fokozni, és ennek érdekében a mandátumot, valamint a jelenlegi intézmények teljesítményét is értékelnünk kellene. Ugyanígy a kronikus problémáknak is figyelmet kellene szentelnünk, például eh, hiányzik a kellő nemzetközi finanszírozás, a technológia, transfer, ez szintén szükséges lenne ahhoz, hogy a fenntartható fejlődése kapcsolatos kötelezettségvállalásainknak eleget tegyünk. November 1 a nemzeti hozzájárulások benyújtásának a határideje. Ezt követően jobban, mélyen szántóan értékelni tudjuk majd az intézményi keret megreformálását, és már most ismerjük a különböző résztvevők javaslatait. Az Európai Unió például azt javasolta, hogy egy ENSZ környezetvédelmi szervezet jöjjön létre, és az UNEP lenne ennek az alapja. Az Egyesült Államok nem szeretnének olyan kötelezettséget vállalni, amely által a rendszer kiadásai, költségei növekednének, ha bár a mandátum megreformálását nem ellenzik, amennyiben ez a rendszer működését javítja. A fenntartható fejlődés tanácsa, ugye a közgyűlés létrehozna egy olyan mechanizmust, amely által javulna a kötelezettségvállalás. Ez hasonló az ENSZ emberjogi bizottságához. Az UNDP úgy gondolja, hogy helyi szinten a tagállamok, az országok szintjén kellene az irányítást javítani. Különböző integrációs mechanizmusok már így is léteznek különböző szintéken, szinteken a prioritásokat lentről felfelé kellene meghatározni, az államokból, az országokból kiindulva. További elképzelések, ugye Lalond úrtól már hallhattunk ezekről, azt javasoltuk, hogy egy, egy szervezet jöjjön létre, amely a globális erőfeszítéseket koordinálná hogy milyen érvelés húzódik meg emögött. Nos, először is úgy gondoljuk, hogy amennyiben jobb nemzetközi irányítást szeretnénk a fenntartható fejlődés érdekében, meg kell erősítenünk az ECOSZOK szerepét. Ez az egyik fő ENSZ szerv a karta értelmében. A környezetvédelmi pillért a címbe, az elnevezésébe is be kellene építenünk a döntéshozatali folyamatba be kellene vonni, és ez az intézkedés szükségesé tenni az ENSZ kartájának módosítását. Ennek lennének egyébként más szempontokból is pozitív következményei. Hogy ezt a környezetvédelmi pillért kiépítsük, az UNEP, most ugye az ecosok hatás körébe tartozik, meg kellene erősítenünk. Továbbá hangsúlyoznám azt is, hogy a környezetvédelmi kérdések nem kifejezetten az UNEP hatáskörébe tartoznak, nem kizárólag Például a FAO, az ENSZ oktatásügyi szervezete, tehát az UNESCO szintén szerepet vállal a környezetvédelmi kérdések megoldásában. Az Ecosok, a Bretton woods intézmények, az UNCTAD a fejlődés finanszírozásában részt vesznek, és azáltal láthatjuk, hogy a kérdés horizontális természetű. A fenntarthatósági pillért is be kell építeni a hatályba, Ezáltal a nemzetközi együttműködési modellt eh, felülvizsgálhatnánk, tiszteletben tartva a jelenlegi prioritásokat. Továbbá arra is fontos rámutatni, hogy egy eh, ENSZ eh, környezetvédelmi szervezet megteremtése a finanszírozás szempontjából új kérdéseket vet fel egy ernyőszervezet alatt eh, jobban tudnánk koordinálni a jelenlegi kezdeményezéseket, és egyidejűleg iránymutatást tudnánk nyújtani, hogy javuljon az átláthatóság, a titkárság eh, munkája, a különböző programok, amelyek a fenntarthatósághoz kötődnek. Határozottan hisszük, más országokhoz hasonlóan, hogy a nemzetközi közösségnek biztosítania kell azon politikai vívmányokat, amelyeket már eddig elértünk az utóbbi húsz év során a fenntarthatósági vitában. Nem szeretnénk, hogy a Fentartható Fejlődés Bizottsága a veszélybe kerüljön, illetve veszélybe kerüljön a jelenlegi egyensúly. És azt sem szeretnénk, hogy visszalépjünk, tehát hogy csak a környezetvédelem játszon szerepet a fenntartható fejlődés szempontjából. Fontos rámutatni arra, hogy egy ernyő szervezetet szeretnénk, a nemzetközi fenntarthatósági fejlődés irányításában, és ezt eh, rugalmasan szeretnénk eh, létrehozni. Szeretnénk, hogy eh, rugalmas legyen ez. Tudják, hogy az ENSZ főtitkára 2010-ben a globális fenntarthatósággal kapcsolatban egy magasrangú csoportot hozott létre, ebben 20 közéleti személyiség vesz részt, mint például a Isabel Teixeira, brazil környezetvédelmi miniszter, korábbi Nobel-díjas is van a panelban. Reméljük, hogy a bizottság munkája hozzájárulhat majd a Rio plusz 20 konferencia tárgyalásaihoz. Végezetül azt is szeretnénk, hogy a civil szervezetek fokozottabban részt vegyenek ebben a vitában a vállalkozók, a kutatói csoportok, a különböző társadalmi csoportok egyre nagyobb szerepet kell, hogy kapjanak a nemzetközi és kormányzati szintű döntéshozatalban. Ösztönözzük tehát ezt, mert ez nagyon fontos lehet az új globális irányítás szempontjából, és jobban védhetjük így a sérülékenyebb népességi csoportokat is. Hangsúlyoznám még azt, hogy a Rio Plus 20 egy egyedülálló alkalom ahhoz, hogy a 92-es Rio konferencia örökségét felülvizsgáljuk, így például a nemzetközi konszenzust annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott legyen a gazdasági fejlődés, a társadalmi jólét, környezetvédelem. Ez három egymással összefüggő pillér ugyanis. Ebben az értelemben pedig nagyon fontos lesz a magas szintű politikai képviselet a Riói konferencián. Véleményünk szerint ez maximális létjogosultságot biztosít majd nekünk. Köszönöm szépen. Nagykövet úr, Tavares úr, köszönöm szépen ezt az ismertetést Brazília azt hiszem, hogy tökéletes ország ahhoz, hogy megrendezze ezt a konferenciát. Tudjuk, hogy sikeres lesz ez. A civil társadalomra utalt, hogy szeretnék bevonni, valóban ez szükséges, hiszen a polgárokra, a szervezetékre szükségünk van. Tehát ez egy kitűnő pillanat ahhoz, hogy köszöntsem Derek Osbornt, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részéről. Ön a jelentéstevő a Rio Plus 20 kapcsolatosan, úgyhogy tájékoztatni tud bennünket arról, hogy az EU szintjén ez mit jelent. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, hogy szóljak az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság nevében is az Európai Parlamenthez. Gondolom, hogy ennek szimbolikus jelentősége is van, hiszen elég gyakran eh, alkalmazzák a véleményüket a jogalkotásban. Visszautalnék egy megjegyzésre, tehát az újjal mutogatásra. Nem arra van szükség, hogy újjal mutogassunk másokra, hanem hogy saját magunkra mutogassunk, hiszen eh, Gondoljunk bele, hogy mi történt a régi Rió óta, mit várunk az új Riótól. Tehát itt nem arról van szó, hogy rámutogassunk az emberekre, hogy mit kellene tenniük, hanem mutogassunk saját magunkra, hogy mi mit tettünk és mit tehetünk volna. Sőt, mit tehetünk, hogy javítsuk a saját teljesítményünket, amíg készülünk a nagy alkalomra. A kormányzat részéről mindenképpen fel kell tennünk ezeket a kérdéseket, hiszen nemzetközi szinten akarunk megállapodni. A leglényegesebb terület a nemzeti kormányzatok játéktere, hiszen a nemzeti kormányzatok szuverének, képesek a saját döntésekre, és saját nemzeti döntések sokkal betarthatóbbak, számon kérhetőbbek, mint a nemzetközi megállapodások. A nemzeti gépek, a nemzeti gépezetek pedig eh, hamarabb elérhetők az államok számára. Mindenki tett egy megjegyzést a fenntartató fejlődésről. Ennek a lényege pedig eh, az, hogy nem csak a környezetvédelemre tartozik, a környezetvédelmi miniszterekre, minisztériumokra, hanem ez a gazdasági menedzsment kérdése. Akiknek foglalkozni kell a fenntartató fejlődéssel, azok főleg a gazdasági miniszterek, a nemzeti gazdasági miniszterek, vagy a nemzetközi szinten lévő szerveik. Látjuk, hogy nagyon lassú a folyamat, hogy fájdalmasan lassú ez a folyamat, hiszen most a pénzügyminiszterek mással vannak elfoglalva, azzal vannak elfoglalva, hogy a pénzügyi válságon valahogy úrrá legyenek. De mindenképpen az ő feladatuk az, hogy a fenntartató fejlődéssel foglalkozzanak. Tehát otthon kell kezdeni a foglalkozást. Tehát egy nemzetileg jobb fenntartató fejlődési stratégiákra lenne szükség mindenhol. In their countries. Hiszen, hogyha nemzeti stratégiák működnek, akkor lehet nemzetközi szintre is vinni a témát. Számos fenntartató fejlődés, foglalkozó stratégia elszáll, elhervad, de fel kell frissíteni Európán belül is. Az Európai Fenntartató Fejlődési Stratégia is eléggé halk szavúvá vált. Tehát a 2020-as stratégia óta nem igazán hallunk róla. És nem csak az európai fenntartató fejlődés kell, hogy a célja legyen, de szükségünk van új célokra, új utakra, talán újra kellene gondolnunk különféle testületek, szervezetek szerepét. Itt tanácsadó szervezetekre gondolok, fenntartató fejlődéssel foglalkozó szervezetekre. Ezek azonban egyre halványabbak, új életet kellene beléjük lehelni. A helyi, regionális szervezetek is felelősek a fenntartató fejlődés sorsáért. Hiszen ők is közel állnak a polgárokhoz, közel állnak az iparhoz, és gondoljunk bele, hogy a világon nagyon gyakran a helyi, a regionális politikai testületek a leghatalmasabbak rajtuk keresztül könnyebben eljuttathatjuk az üzenetet az ipar képviselőihez. A nemzeti kormányok keretet adhatnak, javíthatják a helyi és regionális testületek munkakörülményeit. Ez ismét a kormányzati munka nagyon fontos része. Hallatunk valamit az üzleti élet szerepéről. Igen, az üzleti élet kormányzása alapvető fontosságú a fenntartató fejlődés számára. Hiszen eh, megfelelő keretek között a gazdaság nagyon nagy mértékben hozzájárulhat a fenntartató fejlődésről. Az üzleti élet maga is ajánlásokat tesz. Hiszen eh, közös felelősség a fenntartató fejlődés. Egyrészt természetesen kötelezettségekről van szó, másrészt önkéntes kezdeményezésekről nemzetközi kereteken belül. Na most a nemzetközi keretről elmondanám, hogy már nagyon sokat szóltak erről, a saját bizottságomban is szó esik róla, az NGO-knál nagyon sok szó esik róla, amelyekkel együtt működök. Tehát mindenképpen erősíteni kell a nemzetközi porondon a szereplők helyzetét. Az UNCST feladata az, hogy a fenntartató fejlődésben elért globális fejlődést ellenőrizze, már 19 éve az első csúcs óta. Azonban azt látjuk, hogy ez az ellenőrzési feladat nem annyira teljesül. Lényeges az, hogy új szerkezetek is létrejöjjenek, amelyek elősegítik a fenntartató fejlődést. A gazdasági és pénzügyi miniszterek, a kereskedelmi miniszterek feladata is, sőt, főleg az ő feladata, hiszen ők tartják kézben a fenntartató fejlődés kulcsát. Olyan szerkezetekre van szükség, amelyek garantálják, hogy megfelelő feltételeket teremtsenek a döntéshozóknak, például az adókérdésekben, befektetési, támogatási kérdésekben. Meg kell nézzünk, hogy mit tehetünk az ENSZ-en belül, hogy erősítsük a rendszereket. Hogy a különféle ENSZ szerveket, ügynökségeket hatékonyabbá tegyük. Az országok közötti megállapodások mellé az ügynökségek közötti tárgyalásokat, megállapodásokat is fel kellene vennünk. Hiszen eh, számos ENSZ eh, intézmény van, számos ENSZ ügynökség van, gondoljunk például a Bretton Woods eh, intézményekre. Integrálnunk kellene ezeknek az ügynökségeknek a munkáját is. Néhány gondolat a kormányzás különféle szintjeiről, nemzeti, regionális, helyi és a nemzetközi hiszen eh, ezzel foglalkozunk az EGSB-ben. És most visszatérnék az első megjegyzésemhez. Biztosnak kell lennünk abban, hogy ragadjuk meg a lehetőséget, hogy eh, vizsgáljuk meg saját kötelezettség vállalásainkat, hogy mit akartunk a fenntartató fejlődésért tenni. És, és eh, nézzük meg a saját lábnyomunkat is a globális színpadon. Tehát ne csak az, hogy eleget teszünk segélyezés tekintetében, hogy elég segítséget adunk a fejlődő országoknak, hogy elérjék a céljaikat, hanem gondolkozunk el azon is, hogy mi a saját tevékenységeinkkel segítünk, vagy nem segítünk a világ többi részén. Nézzük meg, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy az erdőgazdaság például rendben legyen, hogy fenntartható legyen az erdőgazdálkodás. Mit teszünk annak érdekében, hogy kevesebbet bocsássanak ki a repülőgépet, a gépjárművek? Azt látjuk, hogy a világ bizonyos részein kiirtják az erdőket a bioüzemanyag termelése érdekében. Elnézést, nagykövet úr, nem önre gondoltam de mindenképpen folytatnunk kell a lábnyomról folytatott vitát is. Köszönöm szépen! Yeah, thank you very Köszönöm szépen, Derek! Az ECOSOC, illetve az EGSB már előkészít egy jelentést, még nem olvastuk, de miután a bizottság a közleményét publikálja, mi is elolvassuk nem jó a lábnyomunk, ezt tudjuk, jobbnak kell lennie, és szükségünk van arra, hogy csökkentsük, hogyha bolygón szeretnénk fennmaradni. Most akkor Fülöp Sándort kérem meg Magyarországról. Magyarország az Európai Unió soros elnöke, és ő a parlamentben a jövő generációkért felelős, most kíváncsi vagyok, hogy mit mond el nekünk. Öné a szó. Köszönöm szépen. Elnök úr, én a jövő generációk ombudsmanja vagyok, és a jövő generációk ombudsmanjaként egy lehetséges intézményi fejlődésről beszélnék nemzet és nemzetközi szinten. De néhány közhelyjel kezdeném, amelyet mindig el kell ismételnünk. A társadalmaink saját magukat csapják be, hiszen nem vesszük észre, hogy gyorsul a környezeti válság, és nem látjuk a következményeit sem. Miért teszünk így? Azért, mert nem vagyunk érdekeltek a gazdasági, szociális és politikai józanész által diktált dolgokban. Különféle jogi, administratív szabályokat hozunk, megállapodásokat hozunk. A kormányszervek a kormányokkal működnek együtt a gazdasági és szociális fejlődési célokért. És néha elég skizofrén helyzetekbe kerülünk. Látjuk a megoldásokat, azonban időbe telik, míg a megoldás elég gyorsan megérkezik. Tehát ENSZ szinten vannak milleniumi célok, vannak globális célok, kormányzati szintre is lebontják a célokat, és független kutató intézetekre is. Látjuk a civil társadalom fáradozásait, látjuk az alternatív helyi közösségeket, amelyek helyi megoldásokat gondolnak ki az energia, víz és élelmiszertermelésre. Úgy gondolom, hogy a Rio plusz 10 nagy lehetőséget biztosít nekünk, hogy új megoldásokat találjunk, azonosítsunk. Hiszen a közgyűlés a Rio plusz 10 céljait meghatározta, és szól ezekről a célokról és a lehetséges megoldásokról. Mi lehet Európa hozzájárulása? Úgy gondolom, hogy Európának nagyon fejlett kultúrája és tudományos háttere van annak érdekében, hogy folytassa a rendszeres környezetvédelmi válság megoldására irányuló fáradozásokat. Európa nagyon jó példákat is mutathat. Az Orhuszi megállapodást néhányszor említették. Ez pedig eh, több szempontból forradalmi is. Ez egy nemzetközi megállapodás, mely részvevői nemzeti szintre lebontott megoldásokat dolgoznak ki. Ez eh, egy olyan rendszer, amelyben a közvélemény is részt vehet. Ez szétszórt módon korábban is megvolt. például Finnországban is létezik egy olyan megoldás, mint Magyarországon, tehát van egy parlamenti bizottsága jövő generáció számára. És a magyar ombudsman már két éve van hivatalában, és nagyon jó tapasztalatokat gyűjtöttünk. Úgy gondolom, hogy az ombudsman intézménye pontosan azért lett kitalálva, hogy a problémákra választ keressünk. Független és multidisziplináris testületről van szó. Igazából már 200 évre két alap van, tehát panaszokkal foglalkozik, együttműködünk a helyi szervekkel, NGO-kkal, hogy a helyi környezeti problémákkal foglalkozzunk, és a másik feladatunk pedig az, hogy tapasztalatot gyűjtsünk. Az ombudsman klasszikus parlamenti funkciója a képviselet. Megemlíteném ezen a helyen a kutatást. Látjuk, hogy a helyzet tisztázása még hiányos, és ezt a hiányt pedig pótolnunk kell. Visszatérek a függetlenségre. Függetlenek vagyunk módszertani tekintetben is hiszen az ombudsman és a jövő generációk ombudsmanját nem köti az administratív jogszabályok ágazatai. A kutatásunkat multidisziplináris módon folytatjuk. Függetlenek vagyunk az eljárási adminisztratív kötelezettségek, kényszerek tekintetében is. Tehát mint az időkeret. Tehát elég időt szánhatunk a problémákra, amennyiben megérdemlik és a kormányzati szférában pedig gyakran tapasztaljuk, hogy az idő hiánya miatt nem tudunk konszenzust elérni környezetvédelmi kérdésekben. Tehát szeretnék ezt a csapdát kikerülni. Most szólnék valamit a jövő generációk ombudsmanjának munkájáról és eredményéről. Kis hivatal vagyunk, egy 30 fő körül, és évente körülbelül 100 helyi környezeti problémával foglalkozunk, azonban ez nagyon lényeges a helyi testületek számára. Most visszatérek a módszertani szempontokra, megpróbálunk tisztázni. Tehát megpróbáljuk a környezeti konfliktusok hátterét tisztázni. Tehát nem csak egy hatóságtól kérünk be dokumentumokat, hanem az érintettektől megpróbálunk mindtől, tehát a civil szervezetektől, és ismétlődő folyamatunk van. Tehát írunk egy tervezetet, ezt kiküldjük az érintetteknek, és megfigyeljük utána, hogy mi ennek a sorsa. Ez működik. Ez azt jelenti, hogy jelentős segítséget dolgoztunk ki a helyi közösségek és az NGO-k számára. Ezen kívül tapasztalatokat gyűjtünk az egyes esetekből, és jogalkotási javaslatokat teszünk. Kutatásokat végzünk például a klíma alternatívák tekintetében és a gazdasági ösztönzők a GDP-re gyakorolt hatásáról, és a költségvetés zöldesítéséről. Esetleg ebből a rövid bevezetésből elvárhatják, hogy mit javasolunk, tehát a jövő generációk ombudsmanyaként, tehát nemzeti, regionális és ENSZ szinten is teszünk javaslatokat. Hiszen ez az önámítás nagyon elterjedt a környezeti válság helyzetben mindenképpen folyamatos tisztázásra van szükség. Ezen kívül néhány jövő generációs ombudsman idegen a rendszertől, idegen test, és ennek nem szabad így lennie. A többi országon is léteznek ilyen független testületek, regionális és en szinten is. Úgy gondolom, hogy a hivatalom nemzetközi osztálya egy vizsgálatot folytatott, és 6-7 olyan ENSZ szervezetet azonosítottunk be, amelyek már ellenőriztek, hálózatot képeztek, ami azt jelenti, hogy világ szinten is szerves fejlődés lenne egy jövő generációs ombudsman nem kerülne semmi pénzbe, hiszen az infrastruktúra már megvan. Erős üzenetet küldhetne a világ lakosságának a környezetvédelmi vállalásokról a Rio Plus 10 csúcs tekintetében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Fülöp úr. Ez a globális, fenntartható fejlődési ombudsman, jövőgenerációs ombudsman ötletét megszíveljük. Most pedig szeretném a szót átadni Maja Göpelnek, aki a világ jövőjének tanácsánál dolgozik, és a jövő igazságosságával foglalkozó osztály vezetője. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak. Most szeretnék eh, azokkal a dolgokkal foglalkozni, amit hallottunk, hogy egy egységes keretbe tegyem. Utána pedig visszatérnék a jövő generációk ombudsmanjának intézményére, hiszen ez egy viszonylag könnyen megvalósítható és nagyon jó katalizáló intézmény lenne a jelen helyzetben. Tehát mégiscsak lenne valamilyen kapcsolat az utca emberéhez, ahogy ezt a, a New Yorki előkészületi munkálaton Thomson azt mondta, az emberek, ha az ensz hallanak, elgondolkoznak azon, hogy mit is csinálnak ott azok az emberek. Tehát eh, az utca emberéhez is szeretnénk szólni. Éppen ezért eh, lényeges az ombudsman intézménye, hiszen az ombudsman intézménye összekapcsolhatja a nagy nemzetközi szervezeteket és az utca polgárát. Meg kell vizsgálnunk, hogy mik a polgárok gondjai, és így ezzel az intézménnyel könnyebb elérni őket. Könnyebb elérni az új témákat. Hiszen általában a kormányzat nem ér le az emberek szintjéig. Most röviden arról szólnék, hogy az első fenntartatósági csúcs mit mondott a fenntartatóságról. Ez egy olyan folyamat, amely átmenet a hagyományos merev rendszerekről egy rugalmasabb rendszerre, egy alkalmazkodó rendszerre, amely mindig a jövőt is figyelembe veszi. És számos intézményi hozadéka van ennek, hiszen rákényszerít arra, hogy összehangoljuk a rövidtávú választási célokat a hosszú távú gazdasági, környezeti célokkal, a növekedéssel. A jelentősebb gazdasági és szociális fenntarthatósággal. Tehát ez nagyon fontos lehetőség, hogy a lakossággal kapcsolatot tartsunk. Tehát nem elég mutogatni, hogy mi nem egyeztethető össze a fenntartható fejlődéssel, hanem konkrétan meg kell mondani, hogy milyen alternatív javaslatokat tudunk tenni. Tehát jó potenciált látunk abban, hogy jobban megértsük, hogy mit jelent az, hogy fenntartató fejlődés. Ezen kívül új szociális tőkét kovácsolhatunk az emberekkel, az utca emberével. Tehát a kormányzás, a kormányzat egy folyamat. És meg kell vizsgálnunk a lehetőségeket, hogy hogyan tudjuk ezt befogadóbb módon alakítani. A politikai koherencia elemeit jobban össze kell hangolni. Ennek pedig az egyik legjobb módszere a decentralizáció. Vannak közös céljaink és az egyes országokat, a különféle kultúrákat szeretnénk ösztönözni, hogy a közös vízió érdekében konkrét lépéseket tervezzenek. Hiszen csak differenciált megoldásokkal közelíthetjük meg a problémát. És úgy vélem, hogy a többszintű kormányzatban nagyon fontos a függőleges koordináció. Most azt látjuk, hogy lassú a haladás. Az elmúlt években a fenntartható fejlődés területén elért haladás lassú és az emberek pedig nem ezt akarják. Az Euróbarométer azt mutatja, hogy az emberek kevésbé bíznak a politikai intézményekre. Az európai 74%-a mondja, hogy további reformokra van szükség, és 71% pedig egyekért abban, hogy a politikának védenie kell a jövő generációit, még hogyha ez áldozatokkal jár is. Tehát ez az elképzelés, ugye, hogy vissza kell térni a fenntartható fejlődés eredeti definíciójához, anélkül, hogy ugye a jövő generációit ne veszélyeztessük, ez visszatér a napirendre. Szerintem ez egy komoly lehetőség, noha ijesztő is, az a tény, hogy a fenntarthatatlansági fejlődés modellje mostanában nem megfelelő, tehát a business as usual, ez már nem megoldás. Tehát komoly lehetőségünk van, komoly lehetőséget jelent a Rio plusz 20, hogy tisztázzuk ezt a helyzetet. Tehát leszögezzük, hogy határozottan elindulunk a megfelelő irányba, közös felelősséget vállalunk. És a jelentés ugye már rámutatott arra, hogy a jövő generációinak szerepet kell adnunk a fenntartató fejlődés biztosítása szempontjából. Így járunk el, mm, de a jövő generációi nem rendelkeznek gazdasági politikai hatalommal, nem tudják vitatni az általunk hozott döntéseket, de a jelenlegi modell megvonja a lehetőségeket a jövő nemzedékeitől. Ez 87-ben történt, az akkori nemzedék ugye már a jövő nemzedéke, 23 éves elmúlt, és ez a munkanélküliség, a világunk jelenlegi helyzete, főleg a fiatalok körében jár súlyos következményekkel. Tehát, hogy a jövő nemzedékek szempontjából egyfajta ombudsman szerep, azt hiszem, hogy nagyon fontos lehet. Ez egy konkrét javaslat volt a Globális fenntarthatósági Bizottság számára kitűnő elképzeléseik vannak, eljönnek ugye a politikai döntéshozakhoz, akik talán meghallgatják őket, de nem történik semmi, és úgy érzik, hogy semmilyen előrelépés nincs. És egyáltalán kérdőre felmerül a kérdés, hogy a konzultáció jelente valamint, hiszen az elképzeléseknek eh, nincs eh, nyoma a jelenlegi rendszerben. Tehát az, hogy valaki ott van a kormányzáson belül, aki együttműködik velük, információt, eh, információt cserére kerül sor, ez nagyon fontos. A decentralizáció, a végrehajtás és a monitorozás szempontjából is lényeges. Tehát nagyon örülök annak, hogy ez az elképzelés támogatottságra talál. Komoly lehetőségek rejlenek ebben ugyanis a párbeszédben, és ugyanígy bámulatosnak tartom azt, hogy egy elképzelés ideje megérett. A parlament ugye tartja ezt a zöld hetet, amely, amelyet a bizottság irányít, a környezetvédelem hangsúlyos szerepet kapott ebben, és tényleg szeretnék felkérni mindenkit arra, hogy vegyen részt ebben a vitában. A jelenlegi fenntarthatósági modellekre kell építeni, a jelenlegi tanácsokra, hiszen ezek már léteznek, és elhangzott az is, hogy az EU 2020-as stratégia most az intelligens, a fenntartható növekedésre fókuszál, tehát a növekedés, mint olyan hangsúlyos. Az ökoszisztéma, a logisztika, ezt egy szociális környezetbe kell ágyazni, és ott van ennek a magjában a gazdaság, és ezt úgy kell kialakítani, hogy az emberek együtt tudjanak működni. Tehát itt tulajdonképpen nem három pillérről van szó, hanem különböző szintekről, és a gazdaság egy eszköz, amely előbbre vihet bennünket, de nem lehet továbbra is egy domináns tényező. Tehát arra törekedtünk, hogy ösztönözzük ezt a, ezt a vitát a riói nyilatkozattal, megnézzük, hogy a kormányok, a kormányzati szintek ebben komolyabb szerepet vállaljanak, megnézzük azt is, hogy az Európai Unió hogyan tud szerepet vállalni a Lisszaboni szerződés harmadik cikke, ugye az emberek jóléte, a jövő nemzedékek jóléte szerepel ebben ez egyfajta keretet nyújt. És aztán megnézzük, hogy a globális fenntarthatósági panel milyen következtetésekre jut. Tehát azt hiszem, hogy Sándor is kitűnő példát említett arról, hogy hogyan működhet ez, ott ugye az ombudsman. Lehet, hogy nincs mindenkinek ilyen széles mandátuma, de az intézmények adottak, gyakorlatilag minden tagállamban létezik ilyen, és meg kell néznünk, hogy hogyan tudnánk módosítani a mandátumot, és az utca embere számára is ismertebbé tenni és ha vannak kérdések, akkor várom azokat természetesen. Köszönöm szépen, Maja. A jövő nemzedékek vonatkozó politika, hogyha megnézzük ugye a gazdaságot, vannak olyan gazdasági szereplők, akik csak a következő három hónapig látnak, vagy az elkövetkezendő évre gondolnak, a politikusok ugye a következő választásokat várják, és aztán vannak olyan szervezetek, amelyek a jövő nemzedékekre gondolnak már. Nagyon hasznos, hogy a civil szervezetek, illetve az intézmények megteszik ezt messzebb re látnak, mint a mi ciklusunk, hiszen ezen túlmenőleg kell eredményeket felmutatnunk. Nagyon sok elképzelés hangzott el ebben a második részben. Számomra ez még mindig egy kicsit zavaros. Van egy ombudsman, ugye egy olyan szerv, egy olyan testület, amely gyakorlatilag függetlenül működhet és ott vannak ugye az ENSZ ügynökségek, aztán lenne egy ernyő szervezet, ugye a tanács, az UNDP továbbfejlesztése is elhangzott, az UNEP is valami újjá alakulhatna. Van időnk arra, hogy meghallgassunk két-három kérdést, hogyha a képviselők szeretnének kérdéseket feltenni. Eddig senki sem jelentkezett. Azt hiszem, hogy minden esetre ez a délelőtt akkor is nagyon hasznos volt, hogy a parlamentben elindítottuk ezt a vitát, mindent feljegyeztünk, ami elhangzott, és ősszel visszatérünk majd mindenre, amikor az álláspontunkat kidolgozzuk. De akkor szeretném a jelenlevőknek még egyszer megadni a szót, hogy visszatérjenek esetleg valamire, amit nem mondtak el. Nagykövet úr, köszönöm. Egy rövid észrevételem volna az a kapcsolatban, amit Osborne úr mondott. Brazíliára utalt, és a bioüzemanyagokra. Nagyon röviden reagálnék erre. Lula, korábbi brazil elnök azt mondogatta, hogy ez olyan, mint a koleszterol, koleszterin van jó és rossz fajta. Brazília esetében pedig bízunk abban, hogy ez a bioüzemanyag mindenképpen jó. Egyrészt azért, mert a föld területünk csak egy kis részét használjuk fel, gyakorlatilag egy százalékot a bioetanol előállítására. Erre nincsenek támogatások, és magasfokú a termelékenység. a kukoricához képest 7-1 az arány, tehát nem veszélyezteti semmiképpen az élelmiszer előállítását. És az eserdőktől is távolabbi területeken folyik a termelés. De gyakorlatilag ezt szerettem volna elmondani azok alapján, amiket, amiket ő mondott. Köszönöm szépen ezt a megjegyzést, mert tudja, hogy a bioüzemanyagokról heves vita folyik, azok hasznáról, illetve költségeiről. Lehet, hogy az csak Európában van így, hogy az esetleges mellékhatásokról, járulékos hatásokkal kapcsolatban érzékenyebbek vagyunk, míg Brazília nagyon nagy területű ország. Brice. Minden elhangzott már? Azt hiszem, hogy az ombudsman elképzelése nagyon helytálló volt. Az a kérdés, hogy hova tovább a javaslatokkal, ez is nagyon jogos. Joe, aki ugye 72-ben Stockholmban volt, kérdés ugye, hogy történt-e haladás, vagy sem. Amikor én hallgató voltam, akkor az ökológia kifejezés a szótárakban nem szerepelt, hiszen nem létezett, tehát azóta igenis nagy előrelépés történt. Hogy ez elégséges-e, elég gyorsan haladunk-e, ez egy másik kérdés, ezt meg kell válaszolnunk. A környezetvédelmi mutatók egyre inkább romlanak, ez tény, ugyanakkor a fejlődés nagyon fontos volt Ázsiában, Afrikában is. Néhány éven belül Afrikában többen élnek majd, mint Kínában és Indiában, tehát fel kell készülnünk erre az új helyzetre. Még nem értünk el a célhoz, és valóban a jövő generációi szempontjából majd ugye évszázadokig folyik ez a folyamat, miután stabilizálódik a világ népessége. És minden bizonyos lesznek könnyebb kérdések is. Dereket provokálták a bió üzemanyag tekintetében elnézést kérek, hogy provokációnak tűnt ez a dolog itt a brazil nagykövet jelenlétében. Brazíliában ezzel a kérdéssel nagyon jól bánnak, de vannak más térségei is a világnak, ahol túlságosan hangsúlyozzák a bioüzemanyagok termelését, és ez pedig problémákat jelenthet a globális élelmiszertermelésben. Remélem, hogy elfogadja ezt a nagykövet úr, tehát nem provokációra szántam. Az ombudsman elképzelése jó. Szerintem mindenképpen meg kellene vizsgálni. De szerintem párhuzamosan a többi lehetőséggel, és nem mindent vizsgáltunk meg. Ez pedig például az, hogy nézzük meg, hogy egy nemzetközi környezetvédelmi bíróságnak milyen lehetőségei lennének. Hiszen ez egy kicsit konkrétabb lenne. Tehát számos testületet említettek már, és elképzelhető, hogyha az idő megérik, akkor lesz is ilyen. Köszönöm. Igen, ez a bizottság néhány hónapja tartott egy meghallgatást a Nemzetközi Környezetvédelmi Bíróság érdekében, és tanulmány is készült, és Péter Líze pedig szeret visszatérni majd erre a témára, nem sokára, hiszen akkor majd megláthatjuk, hogy mennyire aktívak vagyunk az ötlet megvalósításában. Tehát nagyon szépen köszönöm, szerintem roppant hasznos volt, nagyon jó elképzelést gyűjtöttünk össze. A parlament pedig mindenképpen mindent megtesz a Rio Plus 20 érdekében, és látjuk még egymást a vita során és Rióban. Köszönöm szépen. Most megköszönöm a tolmácsoknak munkájukat, és berekeztem az ülést.